Dear colleagues! Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Kérem mindegy foglaljon helyet, és tartsunk rendet, csendet, mert üdvözölnünk kell Reding bizottsági alelnök asszonyt, a hatos naprendi pont tárgyalását megkezdve, mely igen fontos téma, eszmecsere, az igazságügyi együttműködés tárgyában. Mint mondottam, tehát Reding bizottsági alelnök asszonyt üdvözőjük e rendszeres eszmecsere sorozat egyik eseményén, amikor is nagyon fontos témák merültek fel az elmúlt hetekben, ezekre is bizonyal utal majd az Európai Unió és Egyesült Államok valamint harmadik országok, ezen belül főleg az USA tekintetében a rendvédelmi együttműködés ügyében. A legutóbbi napokban hallottam arról a börtön, illetve biztonsági programról, amelyet az Egyesült Államok nemzetvédelmi, nemzetbiztonsági hatóságot tervez bevezetni, és amennek hatása lesz az EU-USA közötti igazságügyi miniszteri találkozó napirendjére is illetve volt a, a társal arra, amely június 13-án, 14-én került megrendezésre. Nagyon szeretnénk megvitatni ezeket a kérdéseket. Képviselőtársaim is részt vesznek az Európai Parlament azon delegációjában, amely az Államokkal való kapcsolatot tartja fenn. Éler kollégám például Úgyhogy először hallgassuk meg a biztosasszonyt, és aztán tegyünk meg majd, fel kérdéseket. A biztosasszony bizonyal ismeri azokat a aggályokat, melyeket felvetett ez a kérdéskör az Európai Parlament körében. Mivel mi képviseljük azt az 500 millió európai választópolgárt, vagy állampolgárt, akiknek minden oka megvan arra, hogy kérdéseket tegyen fel, és átfogó tájékoztatást kérjen arról, hogy mi történik a magánszférájukban, eh, eh, magánszférájukkal, a magánkommunikációkkal, és az Európai Unió mit tesz ennek érdekében, hogy megvédje ezt a magánszférát. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Örülök, hogy részt vettek a szokásos struktúrált párbeszédünkön, mely egyfajta áttekintést nyújt a, a igazságügyi és alapjogi tevékenységünkről. Sok mindent elértünk, és még van egy bizonyos hátra még némi idő, ami alatt lezárhatjuk a mostani ciklus, jogalkotási ciklusban még nyitváló kérdéseket. Hadd említsen például a, az ügyvédhez való hozzáférés irányelvét, amelyre ma fognak szavazni, és szeretnék Antonescu asszonynak, a jelentéstevőnek gratulálni, nagyon nagy munkát végzett az árnyékelődókkal egyetemben sikerre járt abban, hogy egy nagyra törő irányelvet vázoljon fel. Az eljárásjog egyik legfontosabb elemét érintő dologról van szó, az állampolgárok alapjogait érintő kérdésről. Ahogy ígértem, tovább folytatjuk a eljárásjogi jogos, jogosultságok felülvizsgálatát, a jogi segítségnyújtás illetve a legsérülékenyebb, vagy legkiszolgáltatottabb ügyfelek ügyében, illetve az ártatlanság védelme fenntartása érdekében. Tehát nem ülhetünk a babériainkon, hanem tovább kell folytatni e témák elmélyítését. Ez kapcsolódik ez az áldozat védelmi csomaghoz, amelyről önök szavaztak, és a tanács is szavazott, és amely hatalmas előrelépést jelent. Jogszabályá vált, és a végrehajtás szakaszába jutott. Aztán nagyon komoly büntetőjogi területeket is figyelembe kell vennünk, amely közös értékeinket, javainkat hivatott védeni, biztosítva az, hogy a súlyos bűncselekmények meghatározásra kerüljenek, nyomozás alapra kerüljenek, és megbüntessék az elkövetőket. Például a, a pénzügyi csalások az euróhamisítás, amely többféle területet érint, és az adófizetők pénzét a rossz irányba csatornázza. A legutóbbi igazságügyi miniszterek tanácsán a tanács elfogadta azt, annak az irányelvnek az alapjait, ami az Európai Unió pénzügyi érdekének védelméről szól a BTK eszközeivel. Remélem, hogy az Európai Parlament meg elvégzi a rárót feladatokat, ahogy korábban is tette, és az Európai Bizottság javaslatának eredeti ambíció szintjét fenntartja, illetve visszaemeli a vita szintjét erre az ambiciózus szintre. Üdvözlöm azt is, hogy az Európai Parlament fenntartotta az ütemét az euró szól irányelv elővételének, a csalás elleni, a hamisítás elleni irányelvről van szó, amelyet a belépő litván elnökség is örököl majd, és reméljük az év vége előtt lezárásra kerülhet. Én nagyon ragaszkodom ennek sikeréhez, hiszen ennek további késtekedése csak a bűnözők munkáját segíti. Annak érdekében, hogy teljesítjük ezt a fejezetet, és lezárhatóvá, a mostani nyáron a bizottság beterjeszt majd egy javaslatot egy európai ö, ö, közvádlói vagy hivatal létrehozására, amely nyomozati munkát végezhet, ügyészi munkát és az EU-t ért pénzügyi károk visszatérítését. A 86-os cikkéről van szó a szerződésnek. A Európai Unió pénzügyi érdekének védelmét kell szolgálja ez a szervezet integrált, ám mégis decentralizált működési rendszerben, európai ügyészi hivatal kerében delegált, a tagállamokba delegált ügyészek bevonásával. Autonóm, önálló nyomozati és vizsgálati hatáskörrel bírna a szervezet, persze megfelelő garanciák mellett, amelyek a függetlenségét kell alátámasszák, egyrészt független kell legyen az unió intézményeitől, csak úgy, mint a tagállami hatóságoktól. Ezt hitelességét és legitimitását fogja alátámasztani. Ugyanakkor számon kérhető kell legyen ez az új hivatal, és az Európai Parlament és Tanács bele kell szólhasson a hivatal általános teljesítményébe, nagyon szigorú bírósági felügyelat kell, hogy működjön, és nagyon szigorú eljárásjogi garanciák mentén. Hiszen az alapszabályunk teljesen világosak e tekintetben, és ez az európai ügyészi hatóságra is kell vonatkozzék. Ezzel a munkával egyetemben az Eurojust felülvizsgálata és átalakítása is folyik a szerződéseknek megfelelően, hogy ez ügyészi hivatallal együttműködését meghatározzuk, az Európai Parlament kell ezt is felügyelje, csökkentve az adminisztratív munkaterheket, annak érdekében, hogy fő feladatára tudjon koncentrálni az Eurojust, amely már most is sikeres szervezetnek tekinthető, ám bizonyja lehet javítani a szerkezetén. A kábítószer ellenes harc szakpolitikájában ezen a nyáron jogalkotási javaslatokat fogok beterjeszteni, új pszichoaktív anyagok elleni hatékonyabb fellépését segítve az Európai Uniónak, fenntartatóbb, arányosabb fellépést előrányozva. Aztán hadd az alapjogokról is, illetve a diszkrimináció elleni harcról. Az Európai Bizottság tovább folytatja a munkáját, a roma, ö, romák integrációját elősegítve Európában. Jövő héten egy második előadási jelentést teszünk az asztalra a tagállami végrehajtást, illetően a roma integrációs stratégiák végrehajtását taglalva az EU kereten belül, hogy miképpen áll ez. Ugyanakkor beterjesztünk egy javaslatot, egy tanácsi ajánlás létrehozásába a roma integráció tekintetében két cél tűzesz ki egyrészt, hogy erősítse az integrációt, oktatás, egészségügy, munkahely és lakáspolitika hozzáférését biztosítva, másrészt horizontális kérdéseket tagolva, például a gyermekek, nők helyzete, a határon túl együttműködés tekintetében, annak érdekében, hogy a tagállamban végzett munkahatékonyságát ezzel is javítsuk ezen a téren. A Roma Integrációs Európai Platform ülése június 27-én lesz. Ez a gyermekekre és az ifjúságra fogja ezt az ülését koncentrálni. Civil, a roma közösség civil társadalmi képviselőit meghívva, valamint tagállami tisztviselőket, és járók a Libia pedig az Európai Parlamentet fogja képviselni ezen a konferencián. Ahogy az EP kérte, a bizottság évente jelentést tesz az EU alapjogi kartájának végrehajtásának menetéről. A 2012-es jelentés itt van előttem, amely persze lefedi a 13-as fejleményeket is. A karter szisztematikus végrehajtása jogi és politikai felügyeletet és figyelmet igényel, hogy a kezdeményezéseket végrehajtsák az alapjogok érdekében. Az ezébe jelentés a karter végrehajtás, tagállami végrehajtását koncentrál. Érdekes dolgok történnek etéren, hiszen egyre inkább látjuk, hogy a nemzeti bíróságok, tagállami bíróságok kérnek előzetes jog, jogi normavizsgálatot az Európai Bíróságtól, normakontroll vizsgálatot. És egyre inkább fejlődik a karter végrehajtását illető E tagállami bírósági gyakorlat. Úgy tűnik tehát, hogy a e tagállami bírák gyakorlatában egyre inkább átültetődik, ebben egyre inkább megjelenik. A karta végrehajtása ez üdvözlendő, hiszen mi jogi közösség is vagyunk az Európai Unióban, és ebben nagyban támaszkodunk a tagállami bíróságokra, és csak ez akkor történhet meg, hogyha a bírók élnek azokkal a jogokkal, illetve védik azokat a jogokat, amelyeket az Európai Unió a, tagállam, a tagállamok polgáraira delegál. Ezért fontos, hogy egy koherensebb rendszer jön létre, amely az alapjogok védelmének egyenlő mértékét irányozza elő minden tagállamban az Európai Uniós jog végrehajtása tekintetében. Márciusban, mint tudják, az Európai Bizottság elfogadta történetének első igazságügyi pontozó táb, értékelő tábláját. Nagyon pozitívan reagált erre az önök szakbizottsága is, sőt tudom, hogy parlamenti jelentés is születik ebben a témában, amelyet üdvözlök. Az Európai Igazságügyi értékelő tábla az Európai Szemeszter keretében létrehozott eszköz. Célja az, hogy a tagállamokkal együttműködve objektív, megbízható és összevethető adatokat generáljon az igazságügyi rendszerek, bíróságok működését összevethetővé téve a tagállamok között, a bizottság, mint tudják, május 29-én elfogadta az ország specifikus ajánlások rendszerét, tíz tagállamnak címeztek ajánlásokat, annak érdekében, hogy javítsák igazságügyi rendszerüket. Mindez jól mutatja, hogy a bíróságok működésének függetlenségét és minőségét javít, javítanunk kell, és ez az európai szemeszter egyik prioritása és az elért eredményeket mindannyian kell, hogy dicsérjük, hiszen nagy előrelépés ez azon irányba, amelyet az Európai Parlament kitűzött. Azt is tudom, hogy ma reggel szavaztak Taveres úr jelentéséről, és arról is gondolkoznak, hogyan lehet leginkább legjobban megőrizni és fenntartani a jogállamiságot az Európai Unión belül. Ez bizony alapvető kérdés az Európai Unió számára, ezért oly fontos, hogy minden EU intézmény és minden tagállam részt vegyen egy olyan konstruktív párbeszédben, melynek ez az ügy a témája. A tavaly Barozzó bizottsági elnök úr tavaly szeptemberi Európai Uniós értékelő beszéde jobb eszközöket kért. A bizottság is végig gondolta ezt, és június 6-án az igazságügyi miniszterek tanácsa konklúziókat hagyott jóvá, amelyek révén a bizottságot arra kérik, hogy 2013 során egy integrált párbeszéd és vita induljon el a bizottság kezdeményezésére ebben a témában, és a tavaros jelentése vonalkozó reakcióik, reflexióik nagyon fontos hozzájárulása lehetnek ennek a folyamatnak. Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy a bizottság tovább folytatja ezt a munkát, egy szemináriumot szerveztünk augusztus végére a bizottság rendezésében, ennek a kértésnek szentelve, és nagyon fontos lesz a novemberi magas szintű konferencia, igazságügyi konferencia, ahol a Európai Uniós tagállami bírákat hívunk el, stakeholdereket, politikusokat, az igazságügy működése, szerepe felmérésére. Elnök úr, önt is meghívtuk már erre a novemberi konferenciára. A közös gondolkozás eh, elkerülhetetlen, megkerülhetetlen eleme a közös igazságügyi unió létrehozásának, annak érdekében, hogy az állampolgárok várakozásának eleget tudjunk tenni. Ennek, a, ennek kapcsán hadd szóljak az adatvédelmi kérdésekről is. Hiszen az alapjogok tekintetében az adatvédelmi reform megfelelő alakítása egyik jelen pillanatban érezhető nagy kihívás, egyik legfontosabb jogalkotási lépés, amivel a parlament most foglalkozik. Az, hogy mennyire fontos ez, az világossá vált abból is, hogy a börtön ügyében lefolyt vita bemutatta azt, hogy ez a, meg, ez a jogi szabályozás nem egyfajta luxus, hanem alapjogi kérdés. Csak megfelelő adatvédelmi, erős adatvédelmi szabályok tudnak bizalmat teremteni az európai állampolgárok körében, és tudják garantálni azt, hogy jogaikat mindenképpen megvédjük. Az érintett börtönprogramról szóló sajtó tájékoztatás alapján a tanácsnak e, e, arra kértem, hogy tegyenek a kérdéseket az amerikai hatóságok felé. Eric Holder főügyésznek küldtük el ezt a levelet, írásos választ még nem kaptunk rá, ám Erik Holderrel négy szemköz beszélgettem a Dublini miniszteri találkozón, ahol ismét kifejeztem súlyos agályaimat az amerikai börtönprogram az EU állampolgárakra gyakorolt, alapjogaira gyakorolt hatását illetően, és kértem a tisztázást, információt az amerikai féltől. Arra is elmutattam, hogy adat a személyes adatok védelmének több szintje létezik, amerikai állampolgárokra vonatkozóan, és EU állampolgárokra a másik oldalon. Tehát különféle, különböző szintekben védik az adatokat. Több alkalommal felvetettük ebben a teremben is azt a kérdést, hogy hogy azok a vállalatok, amelyek Európában működtetik székhelyüket, milyen jogszabálynak kell megfeleljenek. Sok esetben két szék között a földre esnek ezek a vállalatok, nem tudják, hogy mikor kell az amerikai jogszabályoknak és mikor az európai jogszabályoknak megfeleljenek. Eric Holdernek is megemlítettem, nagyon fontos volna számunkra, hogy a jelenleg működő mechanizmusok, például az MLA, a gyakorlatban is beinduljanak, és ne olyan cselekvéseket hajtsanak az amerikai hatóságok, amelyek az Európai Unióban abszolút illegálisaknak minősülnek. Hogy rövidre zárjam, Erik Holder és jó magam megállapodtunk abban, hogy egy transatlanti szakértői csoportot hívunk össze, hogy ezeket a témákat feltárják, és a személyes adatok védelmére vonatkozó, Európai Uniós állampolgárok adatvédelmére vonatkozó hatásait ezen lépéseknek megvizsgálják intenzívbe tesszük az erőfeszítéseinket egy EU-USA adatvédelmi ernyő megállapodás érdekében, amely egyenlő elbánást biztosítana az EU és amerikai állampolgárok számára az rendvédelmi szervek működésében. Egyforma védelmet kell, minimum védelmet kell kapjanak az amerikai és az európai uniós állampolgárok, ezért sürgető, hogy konkrét előrelépés történjen a tárgyalásokban. És ez a mi általános adatvédelmi javaslatunkat is felveti, mert nagyon fontos része a válasznak, mely megoldja a vállalatok részéről érzékelhető jogbizonytalanságot, tudni, két joghatóság alá, alá esnek, sok esetben az adatok ö, kezelésében, és nem tudják, mikor feleljenek meg az egyik joghatóságnak, anélkül, hogy megsértenék a másikat új javaslatokat terjesztünk be adatvédelmi kérdésekben, több olyan intézkedést előrányozom, például a kifejezett hozzájárulást követelik meg az európai piacon aktív vállalatok vonatkozásában még akkor is, hogyha Európai Uniós állampolgárok adatait az EU-n kívül kezelik, illetve dolgozzák fel. Szerintem ez a ez az eset mindenki számára ébresztő kell legyen, ráébreszte mindenkit arra, mennyire fontos, hogy szilárd jogszabályok jönnek létre, rendezve ezt a kérdéskört a magánszféra tekintetében is, meg a rendvédelmi szervek működése tekintetében is. Ha pedig ebben késlekednénk, akkor azok kezére játszanánk, akik nem, akinek célja nem az, hogy az állampolgárok adatvédelmi jogai erősödjenek. Ezzel kapcsolatban hadd hajtsak fejet azon nyilatkozatok előtt, amelyeket európai parlamenti képviselők tettek. Mindegyik pártból gyakorlatilag hozzászólásaikkal elősegítve a folyamat felgyorsítását. E témában a világ tekintete rajtunk függ, mit teszünk és hogy tesszük azt. Tudnék, ha sikerrel járunk az adatvédelmi szabályok megállapotásában, azzal egyfajta aranymércét, aranyszabályt teremtünk, nem csak Európa számára, hanem még globális példát is nyújtunk. Ne szalasszuk el ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen eh, ezt a nagyon határozott állásfoglalást egy nagyon releváns kérdéssel kapcsolatosan. Az Egyesült Államok az arról párbeszédben ez eh, komoly kérdés, rajtunk a világ szeme, de azt is tudjuk, hogy az európai állampolgárok szeme is rajtunk van. Számukra nagyon lényeges kérdés ez, hogy a személyes adataikkal gyakorlatilag kereskedés zajlik, és ezzel nem felelnek meg az érintettek a jogállamiság elvárásainak, különösen nem az európai jognak, de úgy tűnik, hogy semmiféle jogi előírásnak nem kívánnak megfelelni, vagyis nagyon fontos a tájékozódás, az ismeretszerzés, és aztán a vita. Ennek érdekében most megadom a szót a kollégáknak, nagyon sokan jelentkeztek, és mivel csak másfél óránk van a megbeszélésre ugyanolyan helyzetben vagyunk, mint délelőtt a görög miniszter jelenlétében. Most is azt kell mondanom, hogy két perc a maximum felszólalási idő, nyilván rugalmas leszek, de nagyon fontos, hogy tartsuk az időt, hogy a biztos asszony tudjon válaszolni a kérdésekre. Kezdjük a frakció képviselőjével, az EPP koordinátora Matyő asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos asszony, hogy eljött a körünkbe. Nagyon röviden négy dologra szeretnék kitérni. Először is a börtönök kérdése. Megdöbbentő a helyzet, és igaza van biztos asszony, amikor arra emlékeztet minket, hogy fel kell gyorsítanunk az eljárásokat a rendelettel és az irányelvvel kapcsolatosan, hogy a parlament határozott állásfoglalást tudjon kialakítani. Figyelnek ránk az állampolgárok, de az amerikaiak valamiben úgymond mellé fogtak, és erre erőteljesen figyelmeztetni kell őket. Ki kell alakítani egy transatlanti munkacsoportot szakértők részvételével, de még határozottabban kell e tekintetben megnyilatkoznunk, és nem szabad, hogy az európai állampolgárok magánjellegű adataiba bepillantást kapjon az Egyesült Államok, még ha nemzetbiztonsági kérdésről van is szó. Obama úr azzal érvelt, hogy a terrorizmus elleni harc és a fegyverkereskedelem elleni fellépés miatt fontos ez, de az Európai Uniónak ki kell jelentenie, hogy ezt nem tudjuk elfogadni. Transatlanti szakértői csoportra van tehát szükség, remélhetőleg ez a csoport minél hamarabb megoldást talál. Biztos asszony, Ön bizonyára beszámol majd nekünk a munka haladásáról és az európai állampolgárok magánadatainak a védelméről. A másik kérdés is nagyon aggasztó. Én is sokszor használom a Twittert, és egyre gyakrabban tapasztalom, hogy homofób, rasszista vagy antiszemita megnyilvánulásokat olvashatunk a Twitteren. Mit lehet ezzel kapcsolatosan tenni? Alapvető jogok sérülnek az Európai Unióban, elfogadhatatlanok az ilyen megjegyzések, és érték az alapvető emberi jogokat. Pénteken Szófiában bizonyára önnek is feltűnt, hogy egy mafiózót neveztek ki a bolgár biztonsági szolgálat elnökéül, ezzel kapcsolatosan egy tüntetést is szerveztek az állampolgárok, arra hívták fel, hogy mondjon le az életőt. Nagyon érdekelne, hogy ezzel kapcsolatosan hogyan gondolkodik. Végül pedig ön is említést tett arról, hogy június 27-én romákkal kapcsolatos konferenciára kerül sor Franciaországban. Franciaországban egyre nagyobb aggályokat kelt a romák kérdése, Lyonban például már két haláleset is történt, amikor egy tűzeset történt egy használaton kívüli gyárban, molotov koktélokat dobáltak a különböző szekértáborok egymásra. Szeretném tudni, hogy ön hogyan gondolkodik erről, és arról, hogy a francia kormány képtelen megvédeni a roma lakosságot. Köszönöm, elnök úr, tekintet az idő rövidségére sajnálatosnak tartom, hogy nem lehet minden pontra reflektálni, amelyet Réding asszony említett, hisz ezek mindegyike nagyon fontos téma. A roma stratégiát illető ek is, ahol be kell mutassuk, hogy mi Európában hogyan kezeljük a kisebbségeket, hogyan, hogyha harmadik országoktól hasonló mércét követelünk meg. Ugyanakkor, ahogy koncentráljuk a börtön témára, mert ez az adatvédelmi vitához erősen kapcsolódik, élesen érinti azt. Vannak egyesek, akik azt mondják, hogy persze ezt mindig tudtuk, hogy van ilyesmi, ami azonban engem irritál ebben az egész ügyben, és 2009-ben már ebben a, ebben az Európai Parlamentben, mindig elmondtam, az amerikaiak a barátaink, nagyon fontos partnereink, bizalom alapján kell együttműködnünk. Meg is próbáltam ezt, Ám ha ezek a barátok és partnerek, akikkel együtt kéne dolgozom a bizalom alapján, kvázi a hátunk mögött adatokat szereznek állampolgárainkról, anélkül, hogy bárkit is tájékoztatnának erről állítólag, az bizony elég drámai felleménynek tartom, és az sem igaz, hogy ezek az adatok kizárólag a terrorizmus elleni harc vagy büntetőeljárásokra vonatkozó céllal kezdtek, kerültek begyűjtésre, hiszen a médiumokból kiderült, nagyon nyilvánvaló, hogy teljesen általános megfigyelés folyik bevándorlási kérdésekben, meg egyéb kérdésekben is. Ez pedig az adatvédelem kérdéseit is felveti. Tehát tudjuk a kérdés, hogy vajon olyannyira sietnünk -e ezzel a szabályozással. Mert szerintem a jelenlegi vitában lehetne olyan vitákat, olyan pontokat is felvetni, ahol nem csak a politikai hozzáállást lehetne bírálni, hanem lehetne legalábbis nem megengedni ilyen magatartásokat a szabályok révén. Nem segít bennünket például az sem, tudom, hogy ebbe fejezzem, hogy az amerikai állam, elnök azt mondja, hogy, hogy hát kedves polgárok, ez, ez egész csak Európai Uniós állampolgárokat érint. Ezt nem mondta. Mi lenne, ha mi is azt mondanánk, hogy tisztelt állampolgárok, mi szeretnénk több adatot gyűjteni, persze nem rólatok, hanem csak az amerikai állampolgárokról, mondhatnánk mi is. Tehát fel kell mérjük, hogy mit tehetünk, mire lehet felhasználni ezek az adatokat. Németországban például működik egy terrorizmus ellenes részleg, ahol összegyűjtik a vonatkozó adatokat. Ám ilyenkor olyan állampolgárok adatait is összegyűjtik, akik véletlenül szomszédai egy vádolt vagy egy gyanúsított személynek. Szeretném tehát utalni a biztos asszonynak arra, hogy a rendelkezést és az irányelvet az adatvédelemben egyben kell kezelni. Minden állampolgárunk, minden élethelyzetben adatit védelni kell, még akkor is, ha itt vagy egy harmadik államban gyanústottakká válnak. Köszönöm, Intfeld asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak, hogy megjelent itt a szakbizottság előtt, és elmondta a bevezető előadását. Két kérdésre szeretném felhívni a figyelmét. Az egyik a börtönök ügyében. Erről sokat kell még beszélni, és én is azok közé tartoztam mindig is, akik ismételten kérdéseket tesznek fel évek óta az Egyesült Államok és az EU közötti joghatósági konfliktusról. Mindig azt a választ kaptam, hogy semmit nem tehetünk, nincs is igazából probléma, mindent meg fog oldani az adatvédelmi jogszabályok új formája, és most itt vagyunk, olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor a különleges barátaink, szövetségeseink úgy kezelnek minket, mintha egyáltalán nem is barátok és szövetségesek volnánk, hanem inkább valamilyen köztörvényes bűnözők. Ezzel kapcsolatosan csak magunkat kell bírálnunk. Az Egyesült Államok annyi mozgásteret fog magának kivívni, mint minden állam, amennyit megengedünk nekik. Ezért egy kicsit gerincesebbnek kell lenni, és bizonyos országoknak, a szövetségeseinknek, és különösen nem a szövetségeseinknek, illetve a nem szövetségeseinknek, hangsúlyoznunk kell, hogy ez megengedhetetlen. Nem ez az első alkalom. A 2006-os esetből is kiderült, hogy az Egyesült Államok évek óta SWIFT adatok között turkál, úgymond. És megint azt látjuk, hogy ez újból megtörténik, és elfogadhatatlannak tartom ezt a helyzetet. A 42. cikk, a korábbi 42. cikk a rendelet tervezetben. Ezzel kapcsolatosan a bizottság mit tervez tenni, hogy ez a cikk visszakerüljön a rendeletbe. A bizottság tudna arra magyarázatot adni, hogy az első kiszivárogtatott tervezet óta, amikor szerepelt még a szövegben ez a 42. cikk, illetve a januári közététel között hol tűnt el, vagy mikor tűnt el az a cikk, és ha nem az amerikaiak húzták ki piros ceruzával, akkor ki volt az? A bizottság egyetérte azzal, hogy a biztonságos kikötő megállapodás gyakorlatilag halott, nem működik. Tehát ezeket szeretném tudni. És van még egy kérdés, amit nem vetett fel a bizottság, az LGBT jogok, a leszbikusok, biszexuálisok, homoszexuálisok jogai, és erre már rengetegszer felhívtuk a figyelmüket, most már többség alakult ki a tanácsban, a tanács is egy vonatkozó nyilatkozatot követel. A bizottság készül arra, hogy elkészítse ezt a javaslatot, vagy pedig megvárja, amíg a tanács és a parlament elkészíti ezt közösen. A következő elnökség, a litvány elnökség július végén, és most már rövid leszek, Vilniusban lesz a melegbüszkeség felvonulása nem tiltották be, hanem kiszorították a város szélére, mondván, hogy a hatóságok nem tudják megvédeni a felvonulás résztvevőit, mert nagy a biztonsági kockázat. Hogyha nem tudják biztosítani a békés tüntetéshez a biztonságot, akkor egy olyan nagy magas szintű csúcsálkozóhoz, mint az EU csúcs, hogyan tudják biztosítani ezt? Talán meg kéne fontolni, hogy legyen EU csúcs találkozó egyáltalán. Szargentini asszony. Still enjoying the... Um... Köszönöm. Még mindig Sophie Intveld legutóbbi felvetésén gondolkodtam, és hát egyet értek vele. Négy dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik az eredménytábla. Nos, ez alapvetően a kereskedelmi joghoz, illetve a közigazgatási joghoz kapcsolódik. Nem tudom, hogy nem a júri szakbizottságnak kéne ezzel foglalkozni. A demokrácia, az alapjogok, illetve jogállamiság olyan témák, amikben illetékes az Európai Parlament és az Európai Bizottság. A kérdésem tehát ön felé az, hogy hogyan kívánja kiterjeszteni ennek az igazságügy eredménytáblának a hatáját, hogy az alapjogokkal, a demokráciával, a jogállamisággal is foglalkozzon. A második kérdésem, hogyan biztosítja azt, hogy az országonkénti beszámoló nem csupán az adminisztratív, illetve közigazgatási és kereskedelmi jogról szól. A második kérdésem jogsegély. Most értékeljük ki a stokholmi programot, és terveket szűvünk a jövőre nézve, de úgy tűnik, hogy az igazságban, az igazságügyben és a bűnügyben történő bármilyen együttműködés csak úgy történhet, hogyha egyértelművé tesszük, hogy milyen helyzet a jogsegélye a Dublini megállapodás alapján el lehet-e küldeni másik tagállamba egy szemét, vagy mi a helyzet a előzetes letartóztatással. Hogyha nincs egyértelmű ellásfoglalás a jogsegéről, akkor nem tudunk semmit támogatni. Ez ezzel kapcsolatos jogszabályok esetében tehát világosságot és egyértelműséget kell teremteni. Harmadik kérdésem, harmadik témám, említette, hogy találkozott Erik Holderrel, a Prism-mel, a Prismával és az adatvédelemmel kapcsolatban. Most már végére érek, elnök úr. Egy Európai Uniós USA beli szakértői találkozóra kerül sor. Kérdésem, hogy tudott-e, ismerte, hogy milyen szakértők vesznek részt ezen az ülésen. El tudná azt mondani, hogy hol kerül sor erre? Köszönöm. Köszönöm, hogy az ennek örkóbul. Köszönöm szépen. A prizmáról, a prizmáról szeretnék én is beszélni, már sokan feltettek ezzel kapcsolatban kérdést, illetve hát biztos asszony is. Csupán annyit mondanék, hogy ugye tudjuk, hogy a terroristák és a szervezett bűnözés képviselői a állampolgárokról szóló információt használják fel az állampolgárok ellen fejlett technológiával, úgyhogy erre nyilván csak úgy lehet reagálni, hogyha szintén fejlett technológiával rendelkezünk, de a jogszabályokat is mindenképpen tiszteletben kell tartani, tehát nem csak az USA beli, hanem sokkal inkább az, egy, az egy, Európai Unió beli polgárok érdekeit kell képviselni. Figyeljünk a részletekre! és támogassuk a biztos asszonyt, illetve a bizottságot, illetve a bizottságot abban, hogy megfelelően elvégezhessék a munkájukat. Nagyon fontos az én feltárást. Redding asszonynak még egy kérdést szeretnék föltenni. Nemrégiben egy páran Svédországban jártunk, és a kíséret nélküli kiskorúak kérdéséről volt szó. Nagyon sok ilyen gyermek Svédországba kerül, vagy az EU más külső tagállamára, sokszor olyan harmadik országból származnak, ahol a szülők egész egyszerűen elhagyják gyermekeiket, talán azért, hogy az EU-ba kerüljön ez a gyermek, és ott jobb életet kezdhessen, de sokszor ennél kevésbé elfogadhatóbb érvek alapján nem foglalkoznak a gyerek, vagy hagyják el a gyerekeiket. Örülök annak, hogy a svédek ilyen jól foglalkoznak ezzel a problémával, de mindenképpen foglalkozni kell azzal az erkölcstelen gyakorlattal, hogy a szülők kiteszik a gyermekeik szűrét, tehát elhagyják őket. Kérdezem a biztos asszonytól, hogy hogyan lehetne EU-s szinten megoldani ezt a problémát, a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy ne egymásra mutogassanak a hatóságok, mint ahogy ezt jelenleg teszik. Bronszúr. Köszönöm szépen! Amikor, a, amikor két fél között konfliktus alakul ki egy ügyben, akkor milyen, milyen értékek alapján lehet dönteni? Ez az első kérdésem. Második kérdésem. Biztos asszony utalt arra, hogy mennyire fontos a jogállamiság, az összes EU intézménynek be kell tartani a jogállamiság szabályait egyetérte azzal, hogy a jogállamiság túlmegy azon, hogy az állam a saját szabályainak megfelel, nagyon sok tirannus ezt megteszi. A jogszabályokat úgy kell megírni, hogy egyfajta jogfilozófia is álljon mögöttük a jogállamiság szellemiségébe. A 21-es cikk, tehát az alapjogi cikk 21-es cikkével kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést, ez megtiltja a diszkriminációt politikai vélemény alapján. Mit kell tenni olyan államok esetében, amelyek azért bocsátanak el valakit állami munkahelyről, mert egy bizonyos párt tagjai. Még egy kérdés. Sok tagállamban van olyan törvény, amely az úszításról szól, akár vallási, vagy szexuális orientáció, vagy más eh, alapon. Kérdésem, hogy a politikai hovatartozás alapján történő úszítást is be kellett írtani, be kéne tiltani ezen cikk keretein belül. Köszönöm. Éler úr következik, az USA delegáció elnöke. Most pedig lezárnám a hozzászólók listát, mert nem nagyon van már időnk. Köszönöm. Sure. Um, you would not... Rövid leszek. Az USA delegációja egy levelet intézett a bizottsághoz, és örülök annak, hogy ilyen gyorsan reagáltak. A TLD, a transatlanti jogszabály alkotó dialógus vagy párbeszéd keretében megkerestük az amerika, amerikaiakat, és ők a jogalap kérdését vetették fel, tehát az Egyesült Államokban van jogalap az ő eljárásukra. Tudom, hogy felfogozott indulatokat korbácsolt most ez a kérdés, de szerintem sokkal jobb lenne, hogyha ott kezdenénk a dolgot, hogy az USA beli eh, jogalappal foglalkozunk. Ezen TLD keretén belül mindenképpen úgy, mi is így jártunk el, a napirendre fogjuk tűzni ezt a kérdést, de nagyon fontos, hogy megfelelő tájéko, információk legyünk erről. Az amerikai egyébként úgy érvelnek, hogy nekik ez egy sikeres eszköznek bizonyult, számukra ez az volt. Nem csak a hatályról kell tehát beszélnünk, hanem arról is, hogy ez mennyire hatékony. Jó lenne, hogyha ősszel a napirendre kerülhetne ez a kérdés, és várjuk az önök segítségét, tájékoztatást várunk a bizottságtól. Köszönöm, Fossz Köszönöm. Először is két pontot hoznék, egyrészt a prizmával kapcsolatban, másrészt az Európai Ügyészi Hivatallal kapcsolatban. Először is a prism, vagy prizma. Sok felül hallottunk erről, mi szerint nem elfogadható a most kilakult helyzet. Szerintem megfelelő megállapodásoknak van a hiánya, amely kimond, amelyek kimondanák, és amelyek egyetértenek velem ebben, hogy két témát kell követnünk. Egyrészt nem lehet beavatkozni, és nincs jogi alap, másrészt az, aki európai állampolgárok jogait dolgozza fel, adatai dolgozza fel, annak az adatvédelmi jogszabályokat, be, európai adatvédelmi jogszabályokat be kell tartania. Szerintem itt nem a vállalatokra kell terhelni a problémát, hanem olyan adatvédelmi megállapodásra van szükség, amelyet ön is említett, mely nemzetközi normákat kellene, hogy megvalósítson, és legyen lehetővé, egyik legfontosabb kérdése a jövőben az lehet, hogyan tudjuk szabályozni vagy megoldani és meghatározni annak a határát, ameddig szem, egyéni magánemberek adatait fel lehet dolgozni, be lehet gyűjteni. Ennek a határait kéne meghúznunk. Ezzel kéne foglalkoznunk, és az Európai Parlament e, a maga részéről meg elvégezte a feladatát, hogy egy megbízható adatvédelmi rendszer jön létre, és a bizalom alapja megteremtődjék. A második kérdés iránya az Európai Ügyészi Hivatal létrehozása. Nagyon fontos téma ez, a szorosabb rendőri és jogi együttműködés elősegítése érdekében, és egyre inkább afelé vesz bennünket, afelé, hogy az európai szinten is megvalósuljon a bűnüldözés megfelelő intézményrendszere. Izgatottan várjuk a javaslatát. Kérdésem az, hogy mikorra várható ez a javaslat, javaslat meddig terjed majd körülbelül, és az is érdekes volna, azt is volna tudni, hogy a jogi felügyelet miképpen kerül megszervezésre, például az Európai Bíróság kap -e ebbe szerepet, ebben szerepet, ki dönt magyarán arról, hogyan lehet esetleg panaszt emelni ezen ügyész hivatal működése ellen. Romero López asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Redding asszonynak mindenképpen fel kell tennem ezt a kérdést, mert nem csak az ő, nem csak azért, mert eh, az ő tártájához tartozik, Mámszöröm asszony eh, tártájához is tartozik, ugye nyilvánvalóan én is a prizmáról beszélek, de azért is fölteszem ezt a kérdést, mert meghallgatást is eh, tartunk ezzel. A transatlanti munkánk egyik legfontosabb részéről van szó. Mindenkinek más stratégiája van a terroriz terrorizmus elleni harcban, és az a kár, hogy nem igazán egyeztetünk. Nyilván mindenki másként gondolkodik a magánélet biztonságáról, illetve a magánélethez való jogról. Kérdés az, hogy milyen információt engedhetünk meg magunkról. Van egy spanyol humorista, aki azt mondta, hogy az embereket nem hallgatják meg, amikor az utcára mennek az emberek, akkor e, nem hallgatják meg őket, otthon viszont kikémlelik őket. Ez nagyon jól összefoglalja a helyzet. Úgy, érzik, úgy érezzük mi, európai polgárok, hogy e, nem, nem vesznek minket komolyan, olyan ez, mint amikor a környéket felügyelő éjjeli őrnek a hangjelzéseit senki nem veszik komolyan. A kérdés az, hogy miért nem vesznek minket komolyan, úgy érezzük, hogy nem vagyunk biztonságban, nem védenek minket. És úgy érezzük, hogy az Egyesült Államok pedig elárul minket. Reding asszony, a Prisma programnak lesz vége? hogyha szakértőkkel találkozik, akkor nyilván tudja azt, hogy meddig tart ez a Prisma program, hány hónapig tart. Nem elég a számunkra, hogy szakértőkről beszél itt nekünk, konkrétumokat várunk. Köszönöm. Látford asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Reding asszony, hogy ellátogatott ide hozzánk. Az Aldárnyi keletős vagyok, jelentéstevője vagyok az adatvédelmi kérdésben, úgyhogy nyilván kell a Prisma, program, Prisma programról is beszélnem nekem is. Nagyon fontos az, hogy milyen védelmi garanciák vannak, illetve szabványok vannak, de a tárgyalások során az a legnagyobb baj, hogy a bizottság a nyilvános vázlatában a 42-es klauzulát szerepeltette, Ebben az áll, hogy semmilyen harmadik országban hozott ítéletet nem lehet nyilvánosságra tenni. Kár, hogy ezt kivették a tervezetből. Az adatvédelmi, az adatvédelmi jogszabály tervezetben pedig pont emellett kéne kiállni évek óta bombázunk önöket kérdésekkel, kollégám Sophie Intfeld és jó magam is. Másfél évvel ezelőtt volt egy vita a parlament plenáris ülésén. Akkor is most is azt mondta, hogy a szokásos csatornákon keresztül kell e, ezt, ezt a kérdést megoldani, de ezeket a szokásos csatornákat nem használják. Ezt ön is tudja, mi is tudjuk. Egyszerűen nem értem, hogy hogyan juthattunk ide, és közben semmit, semmit nem tettünk. A kérdésem az, hogy vajon a kémelhárítás vagy felderítés kérdéséről szólna-e az EU és az USA között meg, kötendő megállapodás? Ugye azt próbáljuk elérni, hogy a hírszerzés ne kaphassa meg az európaiak személyes adatait. Aztán, ami a szakértői csoportot illeti, ki lesz, ki szerepel ebben, a, ki vesz részt ebben a munkában, és mennyire hozzák majd nyilvánosságra ennek az eredményét. Albrecht úr. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos asszony, köszönöm kollégák, hogy a személyes adatok védelmét felvetették. Tudjuk, hogy bizonyos nemzeti hatóságok meg figyeléseket tartottunk, de aztán vitáztunk az Echelonról is. Szerintem most leginkább arról kéne beszélnünk, hogy kinek mi a hatásköre, és hogyan lehet ezeket a, ezeket a dolgokat ellenőrizni. Ami pedig a hírszerzést illeti, meg kell beszélnünk, hogy hogyan lehet Európában jogszabályokat kialakítani a hírszerzésről, illetve világszinten is meg kell ezt beszélni. Szerintem itt van hatáskörünk, és ezzel rátér, rátérnék a keret megállapodásra. Szeretném, hogyha, mint jelentéstevő, ebben a kérdésben a lehető legtöbbet tudnánk elérni, az alapjogoknak érvényt kell szerezni, jó lenne, hogyha az USA-ban megkapnánk a, megkapnánk a jogorvoslat lehetőségét is. Úgy tűnik, hogy közvetlenül nem tudjuk befolyásolni azon jogszabályokat, amelyek a hírszerzésre vonatkoznak, hogyha ez nincs meg, akkor arra, azzal a joggal, vagy azokkal a lehetőségekkel kell felruházni az európai polgárokat, és hát maguk tudják megvédeni a saját személyes adataikat. Latford asszony is utalt arra, hogy mi a helyzet a harmadik országokban, vagy az Európai Unión belül történt ítéletek átadására. Ez is fontos. De a Yahoo vagy a Google esetében az ott feldolgozott adatok sorsa is kérdéses. Az embereknek el kell tudni dönteni, hogy milyen adatokat akarnak magukról megoszt, megosztani, melyek kerülnek feldolgozásra. Szerintem a fogyasztókat szigorúan kell védeni, és olyan adatvédelmi, dönt, olyan adatvédelmi szabályokra van szükség, amelyek legalább minimálisan megfelelnek a 95-ös irányelvnek azért azt se felejtjük, felejtsük el, hogy a tanácsnak is van szerepe mindenben a folyamatban. Én azt hallottam a tanács, én aggasztó dolgokat hallottam a tanácstól, vagy a tanácsról. Nem igazán a mandátumok, mandátumok alapján folytatják a tárgyalásokat az adatvédelmi irányelvről, illetve egyéb jogszabályokról. Jó lenne, hogyha a bizottság némi nyomást gyakorolna a tanácsra ebben a kérdésben. Elnök. Albrecht úr, a szakbizottságunk jelentéstevője az adatvédelmi jogszabályjal kapcsolatban, rendelettel kapcsolatban. Durucász úr következik, ő az irányelvért felelős. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, hiszen a kollégák már eh, nagy részt elmondták, amit én is szerettem volna, én csak csatlakozom így már hozzájuk. Abban, hogy agasztónak tartom én is azt eh, amiről hallottunk, és Reding asszony is azt a kifejezést használta, hogy ez ébresztő hívás, ébresztő jelzés az európai állampolgárok számára, illetve az adatvédelmi szakértők számára, és azt a következtetést kell ebből levonnunk, hogy továbbra is ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az Európában elért adatvédelmi színvonalat tartsuk, sőt, ezt még tegyük szigorúbbá mind a magánszférában, mind az állami szférában, amennyiben ez az állampolgárok napi életét érinti, és azt, hogy az állampolgárok alapvető jogai érvényesüljenek. Itt az Európai Parlamentben mit tehetünk ennek érdekében? Ez is nagy kérdés, és ezen dolgozunk a szocialisták, demokraták politikai frakciójában és reménykedem benne, hogy ebben a házban más politikai frakciók is követik ugyanezeket az alapelveket, hogy hatásosan és hatékonyan védjük az állampolgárok alapvető jogait. Ez a célunk. Köszönöm a biztos asszony erőfeszítéseit, illetve azt, hogy az irányelvet előkészítették, és hogy még egyszer megerősítette, szigorú álláspontját a csomag megközelítéssel kapcsolatosan. A tanács felől vegyes üzenetek érkeztek, ugyanakkor itt a házon belül több frakció számára mindez aggasztó. Az irányelvet nem áldozhatjuk fel csak azért, hogy legyen valamilyen eredmény az adatvédelem reformjával kapcsolatosan. Köszönöm szépen, Kelly úr! ön is foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, biztos asszony. Számomra is nagyon érdekes ez a kérdés, hiszen az ITRE bizottságnál én voltam a jelentéstevője az adatvédelmi rendeletnek, és kollégámmal együtt az USA EU delegációnak is tagja voltam. Bizonyos értelemben, hogyha egy ilyen témának lehet egyáltalán jó időzítése, akkor most erről van szó, hiszen most fogjuk elkezdeni a tárgyalásokat az befektetés és partnerségi csomaggal kapcsolatosan az Egyesült Államokkal, és még nem zártuk le teljes mértékben az alapvető jogokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabály tárgyalását, tehát most jó lehetőségünk van arra, hogy valóban tegyünk ebben az ügyben, hogyha mondjuk egy vagy két év múlva történt volna mindez, már sokkal nehezebb helyzetben lennénk. Másodszor kulcsfontosságú az is, amit biztos asszony említett, az biztosítandó, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok állampolgárai egyenlő állás elbírálást élvezzenek, mindent meg kell tennünk ennek érdekében. A 42. cikk sokat tenne ennek érdekében, hogy ez az egyenlő elbánás valóban megvalósuljon. Ez is prioritás kell, hogy legyen. És még egyszer hangsúlyoznám, Kirchhoff úr és mások is említették, hogy az amerikaiak azért bocsátkoztak ezekbe a túlkapásokba adatvédelmi szempontból, hogy a terrorizmus ellen szerettek volna fellépni, hiszen egyre szofisztikáltabb módszerekkel dolgoznak a terroristák. Nem egyszerű egy lépéssel előttük haladni, de ezt jogi alapokon, jogállami alapokon kell megtenni. Ez nagy kihívás az EU és az USA hatóságai számára is, hogy ne maradjunk le a terroristáktól, vagy a terrorizmust tervező szervezetektől, de az alapvető jogokat biztosítani kell, és megfelelő jogi alapokon kell ezeket az eszközöket felhasználni. Most megvan a lehetőségünk a rendeleten keresztül, hogy ezt valóban valóságá váltsuk. Mr. Sogor. Sogor úr. Köszönöm szépen. Amerikai barátaink megváltoztatták a szlogenjüket. Nem azt mondják, hogy yes we can, hanem hogy yes we can, tehát nem csak, hogy tudunk, hanem, hogy még vizsgálódunk is. Minden esetre felvetnék egy kérdést, biztos asszony, biztos asszony. Nem csak személyes kérdése, ez, de ön úgy gondolja, hogy a titkos ülések, mint a Bildenbergi eszmecseréje, erről hogyan gondolkodik a Déli Telegráf önt idézte, illetve a szóvivője tegnap nem tagadta egyértelműen ezt a vádat. Tudna -e ezzel kapcsolatosan szólni? Elnézést nem olvasom a déli telegráfot, úgyhogy a segítségére szorulok. Kérem, hogy tájékoztasson, miről van szó. Mikrofon ki van kapcsolva. Mikrofon nélkül beszél az e- felszólaló. Igen, elnézést. Lehet, hogy jó lenne, hogyha egyeztetne néha a szóvivőjével. Tegnap a Déli Telegráf újságírója a bizottsági sajtótájékoztató után feltette egy kérdést, hogy ön valóban úgy nyilatkozott-e, hogy a jövő évi magyar választásokba bekíván csatlakozni valamilyen módon, és ezt a, ezt a vádat nem tagadta az ön szóvivője. Tudna erről szólni? Euh, Én a prizmáról is szeretnék beszélni, de más témákról is. Nagyon kritikusan gondolkodom olyan csoportokról, politikai szereplőkről vagy intézményekről, amelyek erőszakosan fordulnak a roma lakosság felé. Nagyon nyugtalanítónak tartom, hogy azt látom, hogy Franciaországban szelektíven működik sokak memóriája. Tavaly már elkezdődtek ezek a folyamatok, de Nicolas szárközi elnöksége alatt még inkább felgyorsultak ezek a jelenségek, úgyhogy erről ne feledkezzünk meg. És szelektív az emlékezet azzal kapcsolatosan is, hogy milyen költségei lehetnek az említett kitelepítéseknek. A helyi hatóságok olyan rendszereket alakítottak ki, amelyekkel távolították a lakóhelyükről a romákat. De nagyon sokan a segítségükre próbáltak sietni, az Európai Unió is és mások is, Biztos asszony, mindezzel arra szeretnék kiukadni, hogy a származási országokban a romák helyzetével foglalkozó jelentés foglalkozik a romák helyzetével, lakhatási, oktatási helyzetével és az európai források felhasználásával. És amikor újból szót kap, talán érdekes volna megtudni, hogy a tagállamok készülnek ezt, komolyan venni ezt a felelősségüket. Have... úr. Rövid leszek, csak két utánkövető kérdésem lesz. Egyik a roma ügyel kapcsolatos, erről sok minden elhangzott, de nekem konkrét kérdésem van. Mi az értékelése az alelnök asszonynak azon csoporttal kapcsolatban, amely roma stratégiát hajtja végre. Hogyan látja annak lehetőségét, hogy támogassa ennek a munkacsoportnak a munkáját? A másik is hosszabb történethez kapcsolódik. Én voltam a jelentéstevő az, egyet, az egyenlő elbánási antidiszkriminációs horizontális irányelvnek, Szerintem ez a tanácsban azért akadt el, mert a németek ellenkeznek. A parlament legalább 11 alkalommal kérte, hogy oldják föl ennek az ügynek a, a blokkolását. Tudom, a bizottság is megtesz mindent ebben az ügyben. Kérdésem azonban ebben a helyzetben azzal függ össze, hogy a bizottság ciklusának végére hez közelezünk, és er, az idő, az óra ketyeg, kérdése milyen konkrét lépéseket tervez a bizottság, hogy feloldja ezt a, a témának ezt a blokkolását, és mi a parlament részéről mit tehetünk ennek elősegítésére. Now, Mr. Giacolino. Giacolino képviselő a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Ma még nem beszéltünk az alapjogok védelméről eleget, azt hiszem. A börtönök kérdése tagállami hatáskörbe tartozik. A Stockholmi program azonban erre is vonatkozik. Így a tagállamok segítségére az Európai Unió is beavatkozhat, hogyha például túlságosan zsúfoltak a börtönök. Az új MFF 2014-2020-as időszakra vonatkozó része erre is, erről is szól, vajon? Második kérdés, a prizma. Azt gondolom, hogy a józan ész határát egyértelműen túlléptük, amint a biztos asszony megkapta Older asszony válaszát, jó lenne, hogyha ezt eljutatná hozzánk a libébe, és akkor talán még egyszerre gondolkodhatunk ezen a kérdésen. Harmadik téma, az európai az európai elfogató parancs kérdése. Én foglalkoz, én tagja vagyok annak a szakbizottságnak, amely a, a szervezet bűnözéssel foglalkozik. Redding asszony tudja, hogy egy olyan struktúrát kell fölállítani, föl egy olyan új hatóságot, amely hatékony, nem túlságosan sok személyel dolgoz, dolgozik és foglalkozik olyan kérdésekkel, mint például a hulladékmaffia, stb. stb. Tehát minden olyan kérdés, amely a korrupcióhoz és a szervezett bűnözéshez, a pénzmosáshoz foglalkozik. Ebben a kérdésben nagyon-nagyon fontos az, hogy az, az igazságszolgáltatás, a nyomozás és a rendőrség együtt működjön ezekben a kérdésekben. Köszönöm, és hát, ha még nem fáradt el nagyon, akkor kérem, hogy válaszolja. Elnök, nem, nem, én sem vagyok fáradt. Viszont aggaszt, hogy mennyire le vagyunk maradva, még mindig sokan vannak a listán, és hát meg kell próbálni kicsit fokozni a ritmust. Gönc asszony. Köszönöm szépen a kérdésémet, már föltették két rövid plusz kiegészítő kérdés. A roma integrációs stratégia, nem sokára ez lesz a terítéke. A civil társadalmat, a civil szervezeteket is megkérdezték a jelentés összeállít, vagy a joganyag összeállításakor. Nos, sokszor nincs meg helyi vagy tagállami szinten a politikai akarat, illetve Nincs meg arra lehetőség sem, hogy igazi ellenőrzés, nyomonkivetés, no monitoring történjen, ami a roma integráció kérdését illeti. A kérdésem az lenne, hogy ezt a fajta árnyék jelentéstevést, vagy nyomon követő jelentéstevést támogatja, tehát a jövőben is lesz erre alkalom. Kísérleti projekteket nyújtottunk be, hogy civil szervezeteket, illetve ilyen típusú monitoring műveleteket támogassunk. Ön hogy vélekedik erről? Még egy kérdés, Tavares jelentés, ön is utalt erre. A plenárisra kerül majd ez a jelentés, de van két olyan javaslat ebben a jelentésben, amiről beszélnék. Az egyik az az, hogy intézményközi triológusra triológus kell felállítani, amely nyomok követné az eseményeket, a másik pedig egy kopenhágai magas szintű csoport kijelölése, Mi a véleménye erről a kérdésről? Flotrasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nekem az lenne a kérdésem Reding asszonyhoz, hogy mi lesz majd minden, mindezeknek a kérdéseknek a következménye. Az adatvédelemre gondolok, illetve az Egyesült Államok illegális lehallgatásaira, megfigyeléseire. Mindezeknek mi lesz majd a következménye? Júliusban a tanács soros elnökségét Litvánia fogja majd ellátni, és ilyen körülmények között mindenképpen gorcső alá kerülnek azok az országok, amelyek nem vizsgálták meg kellő részletességgel eh, a saját jogszabályokat, és figyeljünk oda azért arra az esetre is, amikor az Europol eh, adatait rabolták el, mint egy Májusban a főképviselő asszony azt nyilatkozta, hogy véleményük szerint a tagállamok nem mindig tudják a nyomozást megfelelően, tehát ez, a nyomozások területén nem mindig tudnak megfelelő munkát végezni. Románia és Bulgáriára utalt, amennyiben nem feltétlenül akadálymentes, illetve zökenőmentes az igazság szolgáltatás. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban milyen lépéseket tervez, illetve a nem bevált, sőt rossz gyakorlatot hogyan lehetne beszüntetni. Az USA sokszor illegálisan lép fel, vagy előfordul, hogy illegálisan lép fel Európában, és aztán az így szerzett adatokat használják fel USA-ban. Morvai asszony. Ahogy hallottuk, ma már Obama a Yes We Can-ről Yes We Scan-re változtatta az amerikai mottót, mindenkit le akarnak hallgatni, mindenki magánlevelezését elkívánják olvasni, e-mail levelezését az Egyesült Királyság úgy tűnik, még a G8-as találkozót is lehallgatni kívánja. Úgy tűnik, hogy a nyugati félteke nagyon rosszul áll az emberi jogok teljesítése terén. Nem bizarra-e az, hogy adatvédelmi kérdésekben például a fő aggájuk továbbra is Magyarország, az, hogy Magyarországon működik-e adatvédelmi ombudsman vagy, vagy adatvédelmi hatóság, Önök szerint nem volna érdemes elgondolkozni afelől, most, hogy az egész világ tudja ezeket az ismereteket, nem volna ideje abba hagyni a transatlanti háborút Magyarország ellen? A második kérdésem. Nagyon sokat tanultunk önöktől és vezető tudósoktól, mint Tavares úr. Például megtanulhattuk azt, hogy külön kell választani a hatalmi ágakat, fékekre és ellensúlyokra van szükség. Nagyon fontos elvek ezek. Biztos asszony. Én, mint parlamenti képviselő, ezek fényében kell, hogy tudjam és ismerjem, mi a válasz a Sógur úr kérdésére. Biztos asszony, ez zárt ülésen kivel tárgyalt, mit mondott, ön szerint hogyan lehet ezt összeegyeztetni a sajtószabadsággal, mármint azt, hogy az önök képviselői tagadják, illetve nem adnak tájékozatást a sajtónak a Bilderberg csoporttal való találkozóról. Magyarországról beszélte, beszélte ott a magyar küszöbön álló választásokról, esette ott szó, mert ahogy Sogur mondotta, a magyar sajtó e, tele van az erről szóló információval. Kérem, kövesse a hatalmi ágak szétválasztásának e, elvét komolyan, vegyek komolyan, tegye el működését átláthatóvá, és válaszoljon az Európai Parlamentben feltett kérdésekre. Ezért vagyunk itt. Eh, Franka úr, köszönöm szépen. Köszönöm, szeretnék gratulálni Reding asszonynak azért, hogy mindig olyan egyértelműen fogalmaz, hogy mindig elvégzi feladatát, illetve hogy amikor a Guardianben és a Washington Postban megjelentek bizonyos információ, információk, akkor a megfelelő kérdéseket tett fel amerikai társainknak. Reddig asszony június 14-én tett egy nyilatkozatot az Egyesült Államok igazságügyi miniszterével folytatott csúcs után, és ugye meghallgattam a kollégákat, úgy tűnik, hogy nem mindenki tudja itt a szakbizottságban, hogy mi történt. Romira asszony egy spanyol humoristára utalt, most egy másik humoristát idéznék. Egy irodalmi kritikusról mondták azt, hogy annyira a kritikával foglalkozott, hogy a regényt el se olvasta. Nos, ez a kérdés nem csupán európai polgárokat érint, hanem más eh, harmadik országok eh, polgárait is terrorizmus ellenes, illetve kiberbűnnök, illetve kiberbűnözéssel vádolják őket. Kérem szépen, az alapvető emberi jogokból nem engedünk. Nagyon fontos az, hogy az európai polgároknak ugyanaz jogaik legyenek, mint az amerikaiaknak. A ennek a transatlanti csoportnak a munkatervében mi szerepel még, és hogy, hogy, hogyan tud el, elérni eredményt a TTIP-ből. Szeretnék visszatérni egy korábbi kérdésre. Nagyon sokat beszéltünk a bizalomról Amerika és Európa között. Nem, szerintem nem bizalomról kell itt beszélni, hanem a saját állhatatosságunkról és saját érdekeinkről itt Európában. Szeretném őket emlékeztetni egy tanulmányra, amelyre a mi szakbizottságunk adott megbízást, ez pedig a cyberbűnözés és a cloudban levő adatok védelméről szóló tanulmány volt, és annak meghallgatása során megállapítás nyert az, hogy a cloudokkal, az adatfelhőkkel kapcsolatban különös aggályról beszélhetünk, a különféle amerikai jogszabályokra, a vízummódosítási jogszabályos egyebekre is utaltunk. Nagyon fontosnak tartom mindezek fényében, hogy, hogy áll a, például a transatlanti keres, gazdasági kereskedelmi megállapodás ügye ezzel kapcsolatban nem lehet kereskedelmi megállapodásról tárgyalni akkor, miközben egyáltalán nem működnek már megkötött megállapodások fontos elemei adatvédelem területén például. Ön tehát a szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalására lesz-e valamilyen hatással az adatvédelmi megállapodások be nem tartása miatt? Köszönöm, járók asszony. Madam Commissioner. Köszönöm, biztos asszony. Egy kicsit elkéstem elnézést kérek. A fennbizottságban most foglalkoztunk egy munka dokumentummal, a roma stratégia nemekkel foglalkozó aspektusairól. És ezzel kapcsolatosan szeretnék egy kérdést feltenni. Nagyon várjuk a közleményüket, illetve hogy különböző országokkal kapcsolatosan milyen álláspontot alakítanak ki, különösen Franciaországgal összefüggésben. De elmondanám, még mielőtt nyilvánosságra kerül ez a dokumentum, hogy az egyik legnagyobb akadály az elmúlt egy évben ezzel találkozunk leginkább, most, hogy jönnek az eredmények, hogy a kimeneti indikátorok, a baseline -ok és a számszerű célkitűzések hiányoznak. Árnyék előadás előadókra, illetve háttér ismeretekre szükségünk van a tekintetben, visszajelzésekre a romáktól, hogy hogyan működnek ezek a programok, de mivel nincsenek ösztönzők és nincsenek szankciók, a kérdésem a következő volna. Biztos asszony, ön úgy gondolja, hogy kivitelezhető volna az FRA-val és a nemzeti kapcsolattartókkal egy értékelő táblát ki lehetne alakítani a roma stratégiával kapcsolatosan, vagyis hogy összehasonlíthatóak és következetesek legyenek a mutatószámok, illetve készen állnak-e arra, hogy számszerű célokat alakítsanak ki a különböző tagállamokban, a nemzeti stratégiákban, a különböző prioritást jelentő területeken. Jelen pillanatban még csak Magyarországon vannak olyan célkitűzések, amelyeket papíron is rögzítettünk. Papalokoló úr, sajnos, illetve asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Reding asszony. Az állampolgárság európai éve zajlik. Ennek az az alap elképzelése, hogy az állampolgárok vegyenek részt a demokráciában és a döntéshozatalban. De egyre több sokkal találkozunk, például Ciprusban a költségvetési megszorítások, illetve a befektetéseknek az úgymond lefejezése. Gyakorlatilag megsértették Görögországban a pluralizmushoz fűződő jogot a közszolgálati televízió és rádió csatorna lezárásával. Hogyan tudjuk biztosítani ezeket az alapvető jogokat ilyen körülmények között? Most itt van az amerikai jogsértés, vagyis hogy a magánélethez fűződő jogot sértik. Ezek óriási megrázkodtatást okoznak ezzel kapcsolatosan, mit tudnak tenni? Köszönöm szépen, így az elnök. Nagyon hosszas vitát kellene folytatni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. Matthew asszonynak és Szipöl asszonynak tudom még egy második körben megadni a szót. Kérem, hogy legfeljebb fél percben válaszoljanak, különben el kell majd vennem a szót Mások is kérték a szót, kezdtek egyre nehezebb helyzetbe kerülni. Kérem, hogy tartsák az időt. Táváres úr, ön majd utolsóként szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök asszony, a kettes cikkel akarok elsősorban foglalkozni, és Tudom, hogy két jelentéssel foglalkozott a mai napon. A plenáris ülésnek még szavaznia kell. Magyarországgal kapcsolatosan ebben a kérdéskörben csak annyit tudok elmondani, hogy a nemzeti, nemzetbiztonsági törvény nem szerepel a jelentésben. Már kértem a magyar hatóságokat, hogy szolgáltassanak egy hivatalos fordítást, ezt még nem kaptam meg, ebben szeretném a segítségét kérni. Ez a törvény nagyon aggasztó részleteket tartalmaz, hiszen lehallgatási lehetőséget szolgáltat a bírók és ügyészek tekintetében, illetve vezető tisztviselők tekintetében. Kérdezném, hogy a az hatalmi ágak elválasztása és a magánélet védelme szempontjából ennek milyen implikációi vannak. Illetve általánosságban most a második cikkel szeretnék foglalkozni. A második cikk véleményünk szerint nagyon integrált értékrendet, értékeket tartalmaz ez, amit nem lehet mérni számszerűen. Valódi politikai döntésekre és felülvizsgálatra van szükség ezeknek az értékeknek az érvényesítéséhez. Ezért szeretnénk, hogyha a kopenhágai magas szintű csoport foglalkozna ezzel a kérdéssel, erről már volt szó, A négy érintett miniszter már a tanácsban felvetette ezt a kérdést, az úgynevezett jogállamisági mechanizmust. Érdekelne, hogy ezzel kapcsolatosan hogyan gondolkodik, ugyanúgy a kopenhágai magas szintű csoporttal kapcsolatosan is érdekelne a véleménye. Az elnök, kérem, hogy próbáljanak csendben ülni a teremben. Szeretnénk meghallgatni azokat a kérdéseket, illetve válaszokat, amelyeket Reding biztosasszony fog adni a kérdésekre. És aztán a szavazás következik, bár most nagyon sokan kérték a szót, látszik, hogy ez nagyon kényes kérdés. Elnök úr, szinte lehetetlen feladatra vállalkoznék, ha mindenre a fontos kérdésre kimerítő választ adnék. Holott mindegyik megérdemelné a kimerítő választ. Azonban engedjék meg, hogy visszatérjek néhány olyan ügyre, melyek fontosak lehetnek az Európai Parlament hozzájárulása szempontjából. A Bilderberg konferenciára reflektálnék először röviden, illetve arra az idézetre, amely úgy tűnik bizonyos sajtó termékekben megjelent. Egy mondatot szánnék erre. Ennek a lehető legkisebb kapcsolata sincs semmiféle a realitás legkisebb ö, árnyékához sincs köze ennek. Semmi valóság alapja magyarán. Aztán adatvédelmi csomag. csomag. Egyetértek mindazon képviselőkvel, akik azt mondták, csomagban kell. Szükség van egy csomagra, kell legyen szabályozás, és az irányelv közös keretben kell álljon. Van egy komoly vörös vonal amiben nem engedhetünk, amely egyfajta színek van on, ez pedig a 95-ös irányelvben rögzített, lefektetett jogok. Ezeket nem szabad alásni semmiképpen. Egyetértek azzal is, hogy a saját házunk táján is rendet kell tartanunk. Abszolút így van, hiszen ez része a válasznak, melyet adhatunk az amerikai partnerek által feltett kérdésre. Számunkra tehát rendkívül sürgető kérdés, hogy a saját szabályaink rendben legyenek, és megvalósuljanak, végrehajtásra kerüljenek, hiszen ez esetben minden vállalatra ugyanazon szabályok vannak érvényesek, amelyek az Európai Unió területén működnek, független attól, hogy milyen nemzetiségűek, vagy hol van a, a, a, a központjuk székhelye, vagy milyen technológiát alkalmaznak az Európai Unión kívül székhelyeken. Ez tehát rendkívül fontos cél. Hol állunk az adatvédelmi reform folyamatában? Nem arról akarok beszélni, hogy önök itt a parlamentben hol tartanak ebben a munkában, mert ezt önök nálam jobban tudják, hanem a tanács munkájáról beszélnék. Ott nagyon különös és sokszor egymással ellentmondó üzenetek keringenek a tanács tevékenységeit körül. Szeretném megköszönni az ír elnökség munkáját ehelyett is, mert az rendkívüli munkát végzett e területen. Az egytől négyig terjedő szabályozási fejezetekre nagyon nagy figyelmet szentelt annak itt az elnökség és egy átírt tervezetet tett a tanács asztalára, amelyet a tanács jóvá is hagyott annak ellenére, hogy a tagállamok egy nagyon kicsi kisebbség igyekezett blokkolni ezt a folyamatot, ám a túlnyomó többsége a tagállamoknak jóvá hagyta ezt a javaslatot. És az irányelv kapcsán az első olvasat már lezárása került a tanácsban. Tehát a tanács azért halad, méghozzá jól halad, és nagyon bízom abban, hogy a tanács és a parlament közösen azon Riasztó csengő elhangzása után, amelyet a Prisma eset szólaltatott meg, még e parlamenti ciklus lezárása előtt döntéseket hoznak majd. Most a Prisma ügy kapcsán feltett kérdésekre reflektálnék. Tény, hogy levelet küldtem június 10-én Erik Holder úrnak, melyben nagyon pontos kérdéseket tettem fel neki. Az is tény, hogy ezen kérdések némelyikét megválaszolta az írországi találkozónk során. Aztán az is tény, hogy nem minden kérdésre adott választ, ezért Tröm, kollégám és jó magam újabb levelet írtunk az amerikai főügyésznek, és amelyben azt írtuk. Találkozónkor nem tudtunk kitérni az összes kérdésre, amelyek a június 10 levélben szerepelnek. Tekintettel, hogy a közvélemény nagyon nagy, az Atlanti óceán ezen oldalán nagyon élénk figyelemmel kíséri ezen kérdések alakulását, szeretnénk, ha előbb megküldenék válaszaikat ezekre a kérdésekre lehetőleg hamarabb. Tudnilik az, adat, az összegyűjtött adatok tömege és a, a program kiterjedtsége valamint a bírósági felügyelet megvalósulása felett különös aggályokat kell megfogalmazzunk. Ezzel tehát kitértünk ezen kérdésekre. Ugyanakkor a másik válaszunk a, annak a csoportnak a létrehozásában áll, amelyet létrehoztunk, és azt kértük Cecilia és jó magam is, hogy júliusban üljön össze ez a munkacsoport. Tehát nem valamikor majd csak, hanem mielőbb létre kell jönni, ennek a, létre kell hozni ezt a csoportot. És a revélvere adott választ várjuk egy csoport első ülése előtt. Az a nyilatkozat, amelyet Erik Holderrel való találkozom után kiadtam, a bizottság hivatalos álláspontja e tekintetben. Remélem, elnök úr, a szakbizottság minden tagja megkapta, vagy megkaphatja ezt a hivatalos nyilatkozatunkat. Most pedig a konkrét kérdésekre reflektálnék, melyeket az adatvédelem, illetve szabályok bizottsági kidolgozására tettek fel. Jól tudják, a 18 hónappal ezelőtt a bizottság beterjesztett egy javaslatot, és ez az a javaslat, amelyet a bizottság most jegyez. Minden korábbi tervezetről ez nem mondható el. Ez az utolsó a hivatalos tervezetünk. A konkrét kérdést illetően pedig egy konkrét cikkre tettek föl kérdést, amelyek valamelyik korábbi tervezetben szerepelt, a 42-es cikknek nevezte a, hozzá a kérdező. Ha elolvassák a 90-es preambulum bekezdést, lá, ott olvasható, hogy ez most már a szabályozás tervezetben szerepel. Nagyon világosan még hozzá. A rendvédelmi hatóságok harmadik országokban kell, hogy jogilag meghatározott csatornokon keresztül kérjenek információt. A jogszerint meghatározott csatornák pedig a követ, azok, fe... azok meghatározásra kerültek. Tudom, hogy vannak parlamenti módosítók, melyek ezt a preambulum bekezdést konkrét cikké szeretnék alakítani. Hát a parlament vegye magára a felelősséget, ha úgy gondolják, hogy a preambulum pontból egy teljes jogú cikket kéne alakítani, á, tegyék, ám tegyék. Nekem ezzel kapcsolatban lenvetésem nincsen. Azt is hozzátenném, hogy a Patriot törvény, amerikai Patriot törvény 2011 óta minden alkalommal felmerült az amerikai félelvaló találkozónk során. Tudni, hogyha, hogyha közvetlenül a vállalatokhoz fordulva kérnek adatokat európai állampolgárokról, az a nemzetközi jogszabályok megsértése. Ezt újra is elmondom az amerikai félnek is, és erre utal a 90-es preambulum bekezdés is a jogszabálytervezetben. Aztán az hírszerzésről is hadd szóljak. Persze a hírszerzés nem esik a mi hatáskörünkbe. Ám ha elolvassák a Holderrel való találkozó utáni nyilatkozatomat, ahol nem pontosan benne van az is, hogy még hírszerzési kérdésekben is az alapjogok, melyek az Európai Unióban érvényesülnek, nem írhatóak felül. Ezeket tehát figyelembe kell venni, hírszerzési kérdésekben is. Tehát az Európai Bizottság álláspontja és az állampolgárok alapjogának védelme kétségem felül áll. Következő kérdés az eljárás jogi csomag. Ahogy a bevezetőmben elmondottam, ez a jogszabály alakulóban van, és a jogsegélyt is tartalmazza. Ahogy emlékezzenek vissza, meg is ígértem ezt a parlament előtt is, és világosá tettem azt is, ezt a tanács előtt is. Azt nevezetesen, hogyha a, a, az ügyvédhez való hozzáférés joga biztosított, és ez már biztosított, akkor a jogi segély kérdését itt rendezni kell, illetve a különösen érzékeny helyzetű gyanústottak ügyét, és a tártatlanság védelmének ügyét is külön ki kell emeljük. Őszre elkészül az erre vonatkozó tervezetünk, ott lesz önök előtt, látják majd milyen jogalkotási munkát kell majd elindítsanak, mikor visszajönnek a nyári szünetről. A kísérlet nélküli menedéket kérő gyermekek ügye is olyan téma, amelyet Cecília kell majd kövessen. Igyekszem gyorsan válaszolni, de ha meg nem válaszolok, akkor azt mondják, akkor azért vádolnak, hogy nem válaszoltam. Most meg azzal, hogy, hogy az időt fogyasztom, vagy a 19-es szik irányelv az új úgymond egyenlőségi irányelv 2008-ból, akkor indult el, és blokkolták a tanácsban. Minden soros elnökség igyekszik előmozdítani, kimoccantani ezt az ügyet, mindig ugyanaz a reakció erre. Önök személy szerint is tudják, ha utaznak a tagállamokban, hogy nem csak egy tagállam blokkolja ezt a témát, hanem tagállamok egy csoportja és mivel egy hangú többséget kíván a döntés, a dolog nem hallad a tanácsnál. Hogy miért nem vonom vissza ezt a javaslatot? Nos, ez elegi kérdést érint. Tudnék, ez a javaslat jó javaslat, és a tagállamok túlnyomó többsége támogatja ezt az irányelvet. Akkor miért vonnám vissza? Nem, maradjon csak az asztalon, nem a bizottság térfelén a labda, nem nekünk kell visszalépnünk, hiszen a parlament és a tagállamok többsége jóvá hagyta. Ezt csak a tagállamok egy kis csoportja blokkolja, nekik kell lépni valamit, nem nekünk. És minden soros elnökséget kérek arra, hogy próbálj előrevinni ezt az ügyet. Roma kérdés. Van egy EU-Roma keret 2011 óta, melyet minden tagállam jóvá hagyott. Mi több az Európa Európai Tanács is jóvá hagyta, és a tagállamok nemzeti stratégiákat dolgoztak be a roma integráció tekintetében. A lendületet fel kell tartanunk, mi több, tovább kell lépnünk egyel, jövő héten meg is tesszük ezt. Tudnilik, egy tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslatot terjesztünk be a diszkrimináció ellenesség témájában, ez lesz a jogi alapja, tehát a tanács ajánlásának. E két szöveggel, amely jövő héten elkészült, tehát a kommuniké és a tanácsi ajánlástervezet, nos, ezek áttekintik, számot vetnek a jelenlegi helyzettel, és persze jól tudjuk, hogy további lépésekre van szükség, és azt ajánljuk a, taná- a tagállamoknak, hogy éljenek az olyan eszközökkel, mint egyes finanszírozási eszközök, szakpolitikai kezdeményezések, például az önkormányzatok bevonása, meg a civil bevonása. Ezekkel éljenek, és igen, valóban szükség van komoly monitoring mechanizmusok felállítására a tagállamokban, és az előrelépés észszerű mérésére is szükség van a tagállamok részéről, hogyha tovább akarok vinni ezeket a lépéseket. Az LGBT stratégia. Nos, a bizottságnak van egy roadmap menetrendje, mióta átvettem ezt a portfóliót, és ennek három, ez három pilléren nyugszik. Egyrészt jogalkotási javaslatok és kezdeményezések az egyenlő elbánás, a mentesség mentén, amelyeket a kartednek megfelelően kell felülvizsgálnunk, még miatt a bizottság elfogadná ezeket. Hadd éljek egy példával. A kvalifikációs irányelv a menedék azért nem kapott el, nem, azért nem fogadtuk el, mert a szexuális orientációra vonatkozó diszkriminációt tartalmazott. Ezt kellett kezelni, és csak ezt követően tudta a bizottság tovább engedni ezt a javaslatot. Tehát minden jogalkotási elemet átvizsgálunk ezen jogok érvényesülése tekintetében. Második példa, a bizottság tovább is küzd olyan jogszabályok érdekében, amelyek a szexuális orientáció alapján tanuló diszkriminációt megszüntetik a bizottság vonatkozó javaslata is ezt segíti. segíti. Az Európai Bíróság például a, a labdarúgó stadionokban elhangzó homofób kijelentések ellen is fellép. Harmadsorban az európai nagy jogszabályok végrehajtatósága tekintetében tagállamokat pereltünk be a bíróság előtt, például Málta, ennek alapján megváltoztatta a nemzeti jogszabályait annak érdekében, hogy a szabad munkaerő mozgás, illetve a diszkrimináció mentesség jogsz... értékei megvalósulnak. Szakpolitikai téren pedig jól tudják, hogy én mindig közbelépek, hogyha rossz irányt vesznek a dolgok, és azt is tudják, hogy segítjük a civil szervezeteket annak érdekében, hogy kifejtsék munkájukat az LGBT jogok érvényesülése tekintetében. Igazságügyi eredménytáblás jogállamiság. Azt hiszem, a két dolgot nem igazán érdemes, vagy jó összekeverni. Az európai szemeszter keretében bevezettük az igazságügy eredménytáblát. Én korábban elég hitetlen voltam, nem hittem, hogy ez sikerül, de sikeresek voltunk. Az igazságügy eredménytábla alapján 10 ország kapott országspecifikus ajánlásokat. A tanácsnak ezt el kell fogadnia, Meglátjuk, hogy ez valóban így lesz -e, mert ha elfogadják, az nagyon komoly előrelépést jelent. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez még az alapkérdést nem oldja meg, tehát a jogállamiság kérdése, az, a kopenhágai dilemma és az atombomba, a hetes cikk kérdését. A kopehágai dilemmát pedig mindenképpen fel kell oldani, hiszen máshogyan nem lehet a hetes cikket alkalmazni. Különböző formációkban tárgyalta ezt a kérdést a, a tanács, rövidesen lesz még egy ilyen miniszteri találkozó. Augusztus 27-én a napirenden csupán ez a kérdés szerepel, hiszen az elnök szeretné elérni azt, hogy az unió értékelő beszédében erről is tudja tájékoztatni például a parlamentet. Az Európai Parlament plenárison vitát folytat majd, és novemberben lesz az Assis de la Justice, erre már korábban utaltam. Tehát megoldást kell találni, de úgy vélem, hogy nem a külön problémákra kell itt most koncentrálni, hanem egy horizontális megoldásra van szükség, mindenképpen haladnunk kell. A tanácsban is világosá tettem, és önöknek is most elmondom, hogy véleményem szerint a 121-es cikk típusú megoldásra lenne itt szükség, ezt ugye általában gazdasági problémákra alkalmazzuk, és hogyha ezt most itt akarnák alkalmazni, ahhoz a szerződést módosítani kéne, de meg kell vizsgálni, hogy mire van lehetőség. Tehát a létező szerződések és az optimális megoldás között kell valahogyan navigálnunk. Olvastam Tavárus jelent, Tavárus úr jelentését, és hogyha a plenáris ezt, plenárison ezt megszavazzák, és legyen egy magas szintű kopenhágai csoport, akkor természetesen meg lehet tervezni, vagy lehet, lehet számolni azzal, hogy ezt felállítjuk, de hát először meg kell venni, hogy a plenáris miként vélekedik erről a kérdésről. Taváres úr tett fel még egy kérdést a magyarországi lehallgatási vagy megfigyelési törvényről. Ismerjük ezt a, ezt a jogszabályt, de mielőtt bármit is lépnénk, alaposan elemezni kéne, hogy miről is szól ez a jogszabály. Amikor a bizottság egy elemzést készít, akkor csak nem igazságügyi fórumként lépünk fel, így aztán nagyon fontos, hogy megfelelően megállja helyét a jogi elemzést. Bulgária kérdése. Remélem, hogy Bulgária, Bulgáriában a reform méreható lesz. Ismerem én is a múlt héten megjelölt személy, de úgy azt arról informáltak, hogy visszavonta jelentkezését, és remélem, hogy az új jelölt megfelelő lesz. Flótrasszony, CIA börtönök kérdése Flotra asszony kezdeményezésére született erről egy állásfoglalás. Malmström asszony és én küldtünk egy levelet az összes tagállamba. Itt azt kérdezzük meg, hogy mit lehet tenni azért, hogy az igazságra fény derüljön, illetve mit lehet tenni azért, hogy ez még egyszer ne forduljon elő. Nem nagyon kaptam erre választ. Elnök, szokatlanul hosszúra nyúlt ez a mai vita, de bizonyára mindannyian egyetértenek abban, hogy a kérdések fontossága tette ezt szükségessé. Köszönöm szépen, mielőtt szavaznánk, köszönetet mondok Reding asszonynak, próbáljuk majd a lemaradást behozni. Megköszönöm, hogy Reding asszony állta a sarat, és mind a 30 képviselőnek válaszolt. Köszönöm. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Thank you. It's been quite a job. We'll be seeing each other. Okay, now remind the voting cards. Voting cards. Szavazókártyák, kérem vegyék elő a szavazókártyát. Minden képviselő elküldött valakit a szavazókártyáért? Hát akkor kell térjünk rá a szavazásra. Okay, let's catch up. Proceeding to the vote. Térjünk rá a szavazásra. Minden képviselőt kérek, hogy működjön együtt. Shall we still take a minute? Minute of recess? Do you need a minute? Kell még egy? Szüksége van még egy percre, Matyi asszony, hogy lecsillapodjanak a kérdélyek?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 Come on. Shall we go? Akkor talán kezdjünk. Néppárt is készen áll? Vagy kell még két perc? revisione tempo. Oké, okay. oké. Okay. Shall we go? Shall... Kezdjünk. Szavazzunk az ügyvédi segítség igénybe, igénybevételéhez való jogról a büntetőjárás során. Ez ugye a mai második szakaz, szavazási szakasz. Kompromisszus szöveggel kezdünk, ha jól értem, blogban szavazunk. Hogyha a kompromisszumokra szavazunk, akkor csak egyszer kell szavazni. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodok? Jó, elfogadtuk. Akkor ezt le is zártuk. Még egy záró szavazásra szükség van. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Now. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Mi is az eredmény? 49-en szavaztak mellette, kerten ellene, nem volt tartózkodás. Ez így jó lesz, és ünnepeljük meg, Antonescu asszonyt gratulálunk. And now, moving on, uh, who's asking for the floor? Ah, Mrs. Antonescu, please. Antonescu asszony kér szót, tessék. Uh, să nu le mulțumesc colegilor pentru că a fost uh, uh, o muncă de echipă. Colegilor care au... Köszönöm szépen! A munka, csapatmunka volt, szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, a felnékjelentéstevőknek, nagyon-nagyon sokat segítettek nekem. Tehát köszönet mindenkinek, köszönet a szakbizottságnak, a szakbizottság titkárságának, köszönet Redding asszonynak, aki ugyan már elment, de azért szeretném neki majd átadni. Köszönet a frakcióknak, a frakciók titkárságának, az asszisztenseknek, és természetesen a Libe szakbizottság titkárságának. Elnök, köszönöm szépen, Antonescu asszony. Már megint mi történt, Romero asszony? A frakcióm szavazat magyarázatát szeretném most megtenni, csak röviden mondja az elnök. A frakció a jelentés mellett szavazott, mert javulást jelent, de azzal nem értünk együtt, egyet, hogy egyet, hogy milyen kivételekre van szükség, hiszen bizonyos kivételek mellett továbbra is úgy tűnik, hogy nem kötelező ügyvédi segítséget biztosítani. Elnök, köszönöm szépen. Jó, akkor figyelembe veszük ezt a szavazatmagyarázatot. Térjünk rá a következő témára. Mulder úr jelentése. Az európai határőrizeti rendszer létrehozása, azaz Euroszúr. Ugyanígy fogunk eljárni, kompromisszumos szöveg, blogban szavazunk, és aztán gépi úton szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Jó, elfogadtuk. Következik az elektronikus ellenőrzés. Tehát záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41 against 8. 41-en szavaztak mellette, 8 ellenszavazat, egy tartózkodás. Köszönjük, Mulder úr, köszönjük a blogban történő kompromisszumos szöveg kidolgozását, és gratulálunk. I understand some additional votes we having with some amendments, so now we should be concentrating. Most kicsit komolyabb szavazási feladat vár ránk, úgyhogy figyeljünk, figyeljünk. Az EU belső biztonsági stratégiájának végrehajtása a téma. Szavazzunk egyes módosító mellette. Ellene. Ez nem világos, úgyhogy ellenőrizni kell, ellenőrzést kérünk. Kérek. Ellenőrizzük. Adopted. Thank you. Now, amendment. Elfogadtuk kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene. Nem világos ez sem, úgyhogy ellenőrizzük. Open. There is a divisive line somewhere that we have to tell. Rá kell tapintanunk arra, hogy hol is húzódik meg a különbség. 31-19 arányban elfogadtuk. 8-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 9-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 12 mellette. Ellene. Nem emelik a kezüket? Főleg itt középen. Ellenőrizni kell. 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34, 17 elejben elfogadtuk. Csak a kezeket kell emelni. Tizenegyes mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk 13 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 15-ös, jó, jó, ellenőrizzük a 14-est, lehet szavazni. Now closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, de hát fel kéne menni a kezeket. Van néhány frakció, amely nem mozog eléggé. Romero úr. Romero asszony. Igen, rosszul szavaztam az imént. Rosszul? Nyilván ezt elektronikusan ki lehet javítani. Jó, akkor a téves szavazást kijavítjuk majd 15-ös mellette, ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 18-as visszamondták, 16-os. Itt van egy szobeli módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk, 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20, 22-es szobori módosító elnézés, mondja az elnök 21-es jön mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 22-es szobori módosítóval mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 25-ös. Jó, ellenőrizzük a 22-est. Megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom a szavazást. 22-28 talányban elutasítottuk. 25-ös következik mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Jön a 26-os mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 27 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 28 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 29 mellette. Nem, mi a baj? 28 as ellenőrizzük, 28-asról szavazunk. Now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as mellette. Elnézést, mondja az elnök, 29-es következik mellette ellene, tartózkodók, elutasítottuk, 30-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 31. Nem, ez okafogyottá vált, 32-es. 32-es, ez is okafogyottá vált. Vagy mégsem. Nem, 32-esről szavazni kell. Szavazzunk róla. 32-es mellett. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. Nem értenek egyet, akkor, akkor ellenőrizzük. 32-esről szavazzunk. Lezárom a szavazást. 27-23 arányban elfogadtuk, elnézést kérek, de emeljék a kezüket. Hogyha lusta némely frakció, akkor nem nagyon tudok tájékozódni. 33 mellette. Ellene? Tartózkodok, elfogadtuk. 34 mellette. Ellene? Tartózkodok, elutasítottuk. 35 mellette. Ellene? Tartózkodok, elfogadtuk. 37 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadott. 36 mellette. Ellene tartózkodok elfogadtuk 38 mellette. Ellene tartózkodok elutasítottuk 39 mellette. Ellene tartózkodok elutasítottuk 40 mellette. Ellene tartózkodok elfogadtuk 41 mellette ellene tartózkodok. Hát a számomra nem világos, de talán mégis elfogadtuk. Jó, elfogadtuk. 42. Részenkénti szavazás következik, ugye? Első részről szavazunk mellette. Ki van? Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk ezt is. 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 44 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 45 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 46-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 47 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk szerintem, de lehet, hogy tévedek, úgyhogy ellenőrizzük most. A 47-esről szavazunk, ugye? Mi az eredmény? 20-32 arányban elutasítottuk. 48 mellette. Ellene? Tartózkodott, elutasítottuk. 49 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 50 mellette. Ellene tartózkodok, azt hiszem elfogadtuk, 51-es mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk, 52 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 53 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 55 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 56 mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 57 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 58 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk most. Záró szavazás következik gépi úton. Mi az eredmény? 25 8 arányban, 19 tartózkodással elfogadtuk, tehát 25 szavazat volt mellette, 8 ellene. Azt hiszem, ennek én voltam a jelentéstevője, nem fogok magamnak gratulálni. Térjünk rá a következő témára. Ez eh, a határokon átnyúló együttműködésről szól, a prümi eh, döntés végrehajtásáról, ez az európai adatcsere modell. Első módosító mellette. Against? Ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, negyedik mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Zárószavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom a szavazást. 50 against 2-0. 52 ellenében nem volt tartózkodás, ez is az én jelentésem volt, nem fogok magamnak gratulálni, majd otthon kezet rázok magammal. Natalie Grisbeck jelentése következik a kíséret nélküli fiatal korúakkal kapcsolatosan. Grisbeck asszonynak meg is adom a szót. Oui, président, j'ai déposé un amendement. Vous avez la parole. Oui, j'ai déposé un amendement oral sur mon... Köszönöm. Egy szóbeli módosítót nyújtottam be a 43-asra célzók. Ez egy új bekezdés a következetességgel kapcsolatosan. Ezután a mondatrész után szeretném beilleszteni a javasolt szöveget. Getting start. With the... Kezdjük a szavazást.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 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kompromisszum, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 13-ashoz lépünk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Fem 3-as idézetre való tekintettel, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes ellene elfogadva, ötös mellett ellene tartózkodás elfogadva, hatos FEM javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes FEM javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elnézést, ki van mellette? 14-esről beszélünk. Hagylásom mindenkinek a kezét, szépen Peckesen jelentkeztem, hogy az EPP szorgalmasan szavaz, ellene mindenki más, úgyhogy elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük csak, ellenőrizzük csak, azért van itt a gép, 20-as. 2019 vagy 20? Nem, 20. Elektronikusan szavazunk. Most. What do we see? 27 against 20, adopted. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a 25-ösnél tartunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum, elnézést, elnézést, így az elnök. A 27-est majdnem kifelejtettük, egy kicsit elbújt a sok sor között, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, nem, nem, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva, FEM 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva, FEM 6 mellette ellene tartózkodás elutasítva, FEM 15 mellette ellene tartózkodás, de én azt mondanám, hogy inkább ellenőrizzük elektronikusan FEM 15-ről megnyitom a szavazást. Closed. Most lezárom a szavazást. 27-23 ellenében elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellenet tartózkodás elfogadva. 39 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 40-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 43 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 46 mellette, ellene tartózkodás elvetve deve 2 mellette, ellene módosít elfogadva deve 8 harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, fennmegy mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette, nem, részenkénti szavazást tartunk. Elnézést, első szakasz, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, harmadik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötödik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A következő a 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elvetve 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva 66 mellette ellene tartózkodás elfogadva 68 mellette nem, ellenőrizzük a 66-ost. Elektronikus szavazás, a 66-os út, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-16 ellenében elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva 69 mellette ellenőrizzük. A 68-as tényleg ellenőrizni kell? Jó, a 68-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-30 ellenében elvetettük, 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, deve 1 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, fem 24 mellette, ellene tartózkodás elvetve, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, deve 3 mellette. Erre már a 8-as kompromisszum vonatkozik, úgyhogy ez okafogyott. Nézzük a 76-ost mellette ellene tartózkodás elvetve, 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 82 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 83 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, FEM 5-ös. Ennek is a második része, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Kilences kompromisszum mellette ellenne tartózkodás elutasítva. Nem, nem, nem, bocsánat, elfogadtuk. Deve 7, első rész nem, a 9-es kompromisszumot elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. ...30-22 ellenében elfogadva. Deve 7. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Fem 9 mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Fem 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90 mellette, ellene, tart blokkban szavazunk a 90-től 93-ig, mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 104-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, FEM 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 105 mellette. Mi történt? Részenkénti szavazás van valahol? Kérem, eh, mi a probléma, mondják el, Holmeyer asszony? On a amendment. <coughs> I mean, what, what is the point? Un amendement oral, si c'est possible, et on a un split. Szóbeli módosítót szeretnék benyújtani, és keretném, hogyha részenként szavaznánk erről. A szöveg első része, illetve a második része, a módosított javaslata az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely normákat határoz meg a menedékkérők befogadására nézve. Ez nem vonatkozna a kíséret nélküli kiskorúakra. Erről szeretném, hogyha szavaznánk. Úgy gondolom, hogy az előadót is meg kell erről hallgatnunk. Igen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a részenkénti szavazás kéréséhez túl késő van már, ezt tegnap este kellett volna indítványozni. Ez egy szóbeli módosító. Azt gondolom, hogy erről már az árnyék előadók egyeztettek. Én így tudom. Ha nem tévedek, a szóbeli módosító benyújtásához konszenzusra van szükség. Az egész szakbizottságnak jóvá kell hagynia a szóbeli módosító kérését. Köszönöm szépen, elnök úr, ez az én módosítom, úgyhogy én ellenzem a szóbeli módosítóval való kiegészítést. Úgy gondolom, hogy maga a módosító megfelel az eddigieknek. Azt kérjük, hogy a menedék, menekült jogi csomag, amiről már szavazás történt, jobb feltételeket tegyen lehetővé a kiskorúak számára. A cél, hogy ezt elérjük ebben a módosítóban, vagyis hogy a kivételes eh, eseteket figyelembe vegyük, amelyeket az irányelv határoz meg. Csak ennyit szerettem volna. Elnézést. A kolléganak megadom a szót. Köszönöm szépen, Greszbi asszonynal egyetértek egyetértett ezzel, hogy szóbeli módosítót nyújthatunk be, sőt, a titkársággal ezt egyeztette írásban is. To place a minor in detention. Amit most felolvastam, ez lenne a szóbeli módosító. set by the directive. And then the other part. Aztán a másik rész. Uh, as, as separate. Ez ettől külön áll, ezért úgy állapodtunk meg az EPP kérésére, hogy külön szavazunk erről, írásban is le fogjuk adni az elnök. Igen, értem, hogy mit kér, de ha nem tájékoztattak rosszul az eljárásról, szóbeli módosítókat be lehet nyújtani a szavazás során itt a helyszínen, és ez nem csak egy szóbeli módosító, hanem a részenkénti szavazás kérése, vagyis, hogy külön szavazzunk egy bizonyos módosítóról. Ezt viszont kellő időben meg kell tenni, ha nem, akkor itt a helyszínen konszenzusra van szükség. Úgy látom, hogy ez nem alakult ki. Hallottam tiltakozó hangokat, úgyhogy ha nem bánja, nem, ez szóbeli módosító ön szerint. Valaki ellenzi a szóbeli módosítót? Igen. Elnézést, Koreca asszony. Vannak ellenvetések. Van, aki ellenzi ezt, nincs konszenzus. Szavazzunk a 105-ről, hogyha ez nem esik senkinek különösebben nehezére. Mellette, 105-ről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 107-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 107 az most volt. 108-as. Elnézést, még egyszer mondtam a 107-et, 108 igazából, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 110 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 111 mellette, ellene tartózkodás elutasítva FEM 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. FEM 11 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, FEM 16 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 126-os mellette ellene tartózkodás elvetve, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Lépjünk tovább, de még nem, hanem a 139 következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva 14-es kompromisszum, nem, hanem inkább 13-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, deve 6 mellette ellene tartózkodás elfogadva, FEM 2 mellette ellene tartózkodás elvetve. FEM 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most nem megyünk egészen. 155-ig mellette ellene tartózkodott elfogadta. 157 mellette ellene tartózkodó elvetve. 161 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 167 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 168 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. FEM 19 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 14 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 181 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. FEM 10 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. FEM 21 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. FEM 22 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 182 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 187. Nem. Száznyolcvannégy, ez még él? 184 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 183 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 185 mellette, nem? Nem, 187 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es kompromisszum. Részenkénti szavazás. Első rész. Oka fogyott. Tizenhetes kompromisszum tehát mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most a második rész, arra szavazzunk, mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Most jön a 202-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadó. 205 mellette, ellene tartózkodók elvetve. FEM 12-es mellette, ellene tartózkodók elvetve. FEM 20 es mellette, ellene nem világos. Nézzük meg géppel a FEM 20-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom. 22-29 ellenében elvetette. 206 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 207 mellette, nem, okafogyottá vált, bocsánat. Nem, mégis 207 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 208 mellette, ellene tartózkodok elvetve. 209 mellette ellene tartózkodok elvetve. 210 mellette ellene tartózkodok elfogadtuk. Na most, végszavazás, elektronikus szavazást tartunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Lássuk, 48 igen, 4 nem, senki sem tartozkodott. Gratulálunk Grisbek asszonynak. C'est fait. Now, what? Please, if we may proceed, right... Megengedik, haladjunk tovább a következő napi pontokra, mert csúszásban vagyunk. Csúszásban bizony. Por favor, luego, por favor. Es que, es que lo, se lo ruego. 15 perc késésben vagyunk. Itt annyi van rá, hogy a harmadik féléves jelentést meghallgassuk a bizottság részéről a Schengeni térség működéséről. A bizottság május 1-én elfogadta a harmadik jelentést ebben a témában. Az első és második jelentés esetében is kértük a bizottságot, hogy ismertesse szakbizottságunk előtt annak tartalmát, átfogó áttekintés nyitottak, akkor és most ismét meghallgatjuk a bizottságot, és képviselőtársamnak, ha van erre eh, kívánsága, akkor hozzászólhatnak. Bizottsági szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, bemutathatjuk a harmadik jelentésünket, amely 2012. novemberétől 13. áprilisáig ismerteti a témát. Nagyon fontos része ez a jelentés a Schengeni kormányzásnak, a két másik elemét múlt héten tárgyalták meg a plenárison. Örülünk annak, hogy most hogy ezt az új most mielőbb végrehajthatjuk ezen lépések eredményeként. Azt is örömmel vettük, hogy a jelentési időszakban csökkent a nyomás a külső határokon. Kevesebb elfogás történt a török-görög szárazföldi határ mentén, ennek ellenére a görög tengeri határ és a bolgár határ menti kisz, úgymond kiszorítási hatást vizsgálni kell. Ugyanakkor a szíriai események is nagy aggára adnak okot a válság elhúzódása miatt az első két évben. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a külső határokon észlelt szír állampolgárok száma csökkent. Emellett figyelemmel kell lennünk a földközi tenger térségének helyzetére, és örömmel látjuk azt, hogy az Eurósúr ügyében a Eurozone létrehozása majd segíti munkánkat. A Frontex tengeri határi műveleteit is segítenünk kell Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az Európai Bíróság erre vonatkozó korábbi döntést megsemmisítette. Ez nagyon fontos a világos szabályrendszer, az ö, a hivatal működelmet kereső személyekkel való elbánás szabályozása ügyében sem, hogy előrelépés történik a az önök támogatásával a nélkül. Ami a Schengen területen belüli helyzetet illeti, Továbbra is hiányzik a másodlagos mozgásokról szóló információ. A bizottság a tagállamok szakértőit és a Frontexet kérte fel, hogy egy pilot projektet dolgozzon ki, mert révén adat volna beszerezhető az üzenet másodlagos mozgásokról, és reméljük, hogy jobb áttekintést kapunk 2014 elejétől, hiszen ezen szükséges adatok birtokában tudjuk a további szakpolitikánkat tovább fejleszteni. Nagyon fontos örömteli pillanat volt a Schengen információs rendszer második generációnak illetve működésbe lépése új funkciókkal és a riasztási kategóriákkal bíró rendszeré vált, ez nagyon jól működik a rendszer mióta elindult, és végül nem utolsó sorban szeretném hangsúlyozni, hogy a vízuminformációs rendszer három új területen sikerrel beindult, Nyugat-Afrikában, Közép-Afrikában, és Kelet-Afrikában is két héttel ezelőtt. Örömmel vettük, hogy jól működik a rendszer továbbra is. Ennyi volt a rövid áttekintésem, és persze szívesen válaszolunk bármely kérdésükre. Köszönöm. Thank you so much for the comprehensive... Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az átfogó információt, és hát is köszönöm, hogy ilyen rövidre fogtam, mert ugye időnk az nincs sok. Most pedig megadom a szót Encsi úrnak. Köszönöm szépen. Én aztán. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy a bizottság ezzel a jelentéssel élt, illetve hogy ezt számukra tudomásul adta. Amikor az új Schengeni kormányzásról döntés született, akkor a bizottság a bizottság nagyobb felelősséget vállalt a Schengeni tevékenység kiértékelésére. Remélem, hogy a jövőben részletesebb és jobb minőségű jelentéseket kapunk majd. Az illegális határ átlépések száma 50%-kal csökkent az előző ellenőrzés óta, vagy előző jelentés óta Görögország és Törökország között a SHIELD műveletnek köszönhetően. Nos, nagyon szigorú ellenőrzéseket végeztek, de ez nem vonja magával azt, hogy nehezebb lesz a menekült státuszt megkapni. Azt kérem a bizottságottól, hogy ne csupán a biztonsági kérdésekkel foglalkozzon, hanem Ah, azzal is foglalkozzon, hogy a menekült státuszhoz való hozzáférés ne legyen bonyolultabb. Ebben a jelentésben a bizottság ismételten azt javasolja, hogy Románia és Bulgária csatlakozzon a Schengeni térséghez, ez nagyon pozitív, és remélem, hogy a tanács előbb-utóbb megváltoztatja eddigi véleményét. Köszönöm, Papa Nikola úr! Köszönöm szépen, elnök úr! harmadjára kapunk jelentést a bizottságtól. Az első jelentésben nagyon sok negatívumot olvashatunk Görögországról. Ugye Görögországban számos illegális bevándorló hatol be Európába. Ha nézzük az időt Görögországban, akkor valószínű, hogy a tengeri határokon megint sok gond lesz. Az első jelentésben vagy értékelésben um, elég negatív eredményt, vagy negatív dolgokat olvashatunk Görögországból, a másodikban ennek az ellenkezőjét, és a harmadik jelentésben pedig azt olvashatjuk, hogy hát kevesebb a kevesebb a, a, a fenntartás. Jó lenne, hogyha a következő jelentésben vagy értékelésben konkrétabb dolgokat olvashatnánk, konkrétabb javaslatokat, jobb megközelítést. Törökországra gondolok, jó lenne, hogyha a műveleti kapacitást, illetően Törökországra gondolok még mindig, értékelik a helyzetet, javult az együttműködése vagy nem. Hogyan lehet a Schengeni térséget védeni jobb kommunikációval, jobb együttműködéssel harmadik országokkal? Köszönöm. Zanoka asszony. Köszönöm. Röviden én is szeretném elmondani, hogy a frakcióm támogatja ezt, és örülök annak, hogy a bizottság Romániára és Bulgáriára is utalt. Ez pozitív fejlemény. Reméljük, reméljük, hogy erre is odafigyel majd a tanács. Elnök, köszönöm. Nem fogok semmit felkérni, nem fogok semmit kérdezni, de hadd mondjam el azt, hogy ez alapvetően nagyon jó jelentés, és megfelelő kiértékelése a Frontex tevékenységének és fellépéseinek. Köszönöm a bizottságnak, hogy a harmadik jelentést is megírták, Moszemer asszonynak adom meg ismételten a szót, hogy válaszoljon a képviselők által feltett kérdésekre. Köszönöm. Enci úrnak azt mondanám, hogy hogy valóban kevesebb ember próbált átlépni legálisan a török határon, nyilván, hogyha valaki menekült státusz kért, akkor a szükséges eljáráshoz joga van. Ezzel itt külön nem foglalkoztunk valóban. Papa Nikolaou úr azt kérte, hogy részletesebben fogalmazzunk a Törökországgal való együttműködésről. Ugye érzékeny kérdés, hogy mivel is foglalkozunk pontosan a jelentésben. Megpróbálunk a Schengeni vívmányokra koncentrálni. Persze, harmadik országokkal azért együtt kell működni. A vízumpolitikának, illetve a visszafogadási egyezménynek szenteltünk is egy külön fejezetet, de próbáljuk a Schengeni vívmányok alkalmazását kiértékelni elsősorban, de igaz, Törökországgal való együttműködés nagyon fontos a határvédelem szempontjából. Remélem ezzel válaszoltam a feltett kérdésekre. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen kimerítően, de röviden válaszolt. Következő napi rendi pontunk a Ciproson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság. Kedves kollégák, a Libe szakbizottság mindig is foglalkozott a Ciproson eltűnt személyekkel foglalkozott bizottságban. Többször is jártunk Cipruson, tavaly decemberben a Libe, Libe delegációt járt. Ott volt López Aguilar is, és egy nagyon érdekes eszmecserét folytattunk a eltűnt személyekkel foglalkozó bizottsággal. Emlékeztetném önöket, hogy az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság eh, az ENSZ eh, olyan szervezete, illetve az ENSZ által megnevezett szervezet, amely az 1974-es és azt követő események kivizsgálásával foglalkozik. A Libe delegáció látogatáskor megvizsgálhatta a CMP vizsgá- munkáját ott a helyszínen. Kérem a három delegáció tagot, eh, hogy fáradjanak a pódiumra, Beszélek most Golden Plemarkokus asszonyra, Lister Lisztadadus úrra és Paul Only Hardney úrra, akit az ENSZ nevezett ki, és ők fogják bemutatni ennek a bizottságnak a munkáját. Illetve, hogy mit terveznek a jövőre nézve, és most vissza is adom a szakbizottságunk elnökének az elnöki széket. Az elnök mikrofon nélkül beszél. It has been announced. Ahogyan a kollégám már bejelentette, Carlos Coelho úr, először is üdvözöljük Gulden asszonyt. Polan alors, Riarni asszony, akit az ENSZ nevezett meg a szakbizottság tagjának, ő kapja meg a szót. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk az Európai Parlamentben, Brüsszelben, és röviden összefoglalhatjuk, hogy hogyan halad a munkánk Cipruson. Egy rövid bevezetővel kezdjük. Néhány témáról én szeretnék beszélni, aztán a kollégáim kiegészítik ezt, és 15 percben legfeljebb kérdésekre, válaszokra lesz lehetőség. Önök is tudják, a közelmúltbeli konfliktusokból, mint a korábbi Jugoszlávia, vagy Irak esete, vagy ma a szíriai konfliktus, hogy amikor több ezer apa, fiú, lány, férj vagy feleség nem jön haza vacsorára, a rekonstrukció időszakában nagyon nagy kihívást jelent ez, mert ez a sérülés, hogy 10-20 vagy 40 évig nem tér haza valakinek a hozzátartozója, ez gyógyíthatatlan sebeket jelent, és a családok számára a békét csak az hozhatja el, hogyha megtalálják a szeretteiknek a földi maradványait és eltemethetik. Ha például Boszniába látogat valaki, meggyőződhet arról, hogy ez milyen nagy probléma. Cipruson nem technikai, nem tudományos munkát végzünk, hanem elsősorban arról szól ez a munka, hogy a ciprusiak gyógyulást találjanak a közelmúlt történelmének egyik legfontosabb, legnagyobb sérülést jelentő eseménye után, és tovább tudjanak lépni. Egy török, egy görög-ciprusi tagja van ennek a bizottságnak, illetve az ENSZ által kinevezett harmadik tag. 1981-ben az ENSZ három határozatával adta meg a megbizatást ennek a bizottságnak. 2010 és 13 között egy operatív programot indítottunk, amelyben tanúkat keresünk, és egy projektet indítottunk el a holtestek mm, feltalálására, illetve a maradványok exhumálására. 2001 eltűnt személy szerepel a listán. Közülük 1978 személyt meg is találtunk. Ez az eltűnteknek 45%-a. 2001 közül 7 év alatt, tehát ez alatt finanszírozta az EU 92%-ban a költségeinket, nagyon sikeresnek mondható a missziónk. Az Európai Unió a legfontosabb támogatónk, és a parlament és ennek a szakbizottságnak a munkája, támogatása alapvető jelentőségű számunkra. 9,5 millió eurót kaptunk támogatásként az elmúlt 7 évben. 60 kutató dolgozik most a laboratóriumainkban, és Kína terepen pedig kilenc csoport dolgozik, északon és délen is, exhumálják az emberi maradványokat, Nikosziában folytatják aztán a munkát. Nagyon sok mindent megtudtunk arról, hogy hogyan zajlik ez a munka, holtestek azonosítása és exhumálása, és a Balkánon is hasonló munkák kezdődtek el, aztán Irakban is, Valószínűleg Irakban számolhatunk a legtöbb eltűnt személlyel világszerte. Te. Öt szakértő dolgozott az előző hónapban az eljárások kidolgozásán Irakban, és számunkra talán a legfontosabb elemennek a munkának hogy 99 és fél százalékban ez eh, biztosak lehessünk abban, hogy mindenkit a saját családjának szolgáltatunk vissza. DNS minták és eh, vérminták alapján, csontminták alapján dolgozunk. Cipruson és eh, Boszniában használjuk ezeket a, az eljárásokat. Az ICMP-vel Szarajevóban egy olyan szerződést kötöttünk, amelyben azt vállaltuk, hogy gyorsan és jobban tudjuk azonosítani az eltűnt személyeket. Nagy probléma, hogy Cipruson a csontmaradványok elavultak, régiek, összekeveredtek. Testenként öt elemzésre van szükség, ez nagyon költséges. Mindenként ez 300 eurót jelent, ez a laboratóriumi vizsgálat tehát egy két éves költségvetést erre nézve tíz hónap alatt felhasználtunk. Ez egy nagyon fontos kihívás, majd az összefoglalomban ezt ismét említem. Hét év alatt az eltűnteknek kb. 20%-ának a hozzástét visszaszolgáltattuk a családoknak, és a 20% nyilván nem elégséges a békéhez, a megbékéléshez, tehát szeretnénk, hogyha 50-60 százalékos sikerarányról számolhatnánk be, ezért folytatjuk a munkánkat. A rövid előadásomat azzal szeretném zárni, hogy beszámolok a kihívásainkról. Az egyik, hogy a jelenlegi haladás ütemét fent tudjuk tartani, hogy kilenc csapat dolgozhasson kint a terepen, 25 kutató a laboratóriumokban, különböző helyszíneken, és körülbelül 80-100 azonosítást végzünk évente. Ez az év, rekordév, június végére már 71 azonosítást elvégeztünk. Ez a második legjobb év. Nagyon fontos, hogy a szemtanúkat megtaláljuk, hiszen 74-es, illetve 60-as évekbeli eseményekről beszélünk, sokan már meghaltak a szemtanúk közül. 300 ezer eurós éves költségvetésből dolgozunk, ez is fontos kihívás, hogy ezt a szintet fent tudjuk tartani. Az Európai Unió a legnagyobb támogatónk, 2,2, illetve 2,5 közötti millió euró közötti támogatást kapunk. Szeretnénk ezt a támogatási arányt fenntartani. Nagyon sokat kell dolgoznunk, hiszen a csontok a régiek összekeveredtek, és sokkal több laborelemzésre van szükség, mint ahogyan azt eredetileg elképzeltük. Aztán nagyon fontos kihívás, hogy a politikát kiszorítsuk a munkánkból. A politika tengerében úszunk, de megpróbáljuk kitartani belőle a fejünket. Ez az egyetlen olyan művelet, amiben mindkét közösség jelenleg részt vesz eh, Cipruson. Ezért nagyon fontos a parlament támogatása és eh, a szakbizottság támogatása, nem csak az érintett családok számára, hanem Ciprus jövője szempontjából, illetve a béke és a kiegyezés megbékélés szempontjából is, hiszen az eltűntekkel kapcsolatos érzelmek még mindig túl erősek mindkét közösségben, ezért ennek a humanitárius munkának komoly politikai következményei is vannak Ciprus jövőjére nézve, és most a kollégáimhoz fordulok, hogy szeretnék-e kiegészíteni az elhangzottakat valamivel. Sük. Turkish. Gilden Küsük, asszonyi a sző, török ciprusiként tagja e testületnek. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghallgatnak bennünket, és hogy támogatják ezt a számunkra is, azt a mindenki számára nagyon fontos projektet. És kérem, hogy támogassák továbbra is, hogy fenntartható legyen ez a projekt. Ciprus számára rendkívül fontos tudni lég. Ez egyes, egyetlen olyan projekt, amelyet mind a két közösség támogat, és a, a célja az, hogy 63 óta fennálló konfliktusban a családok fájdalmát valamiképpen kezelje. Fél évszázada kell, hogy foglalkozzunk ezzel a sűrűs problémával. Olyan projektről van szó, mely reciprusi valóság fényében terveztünk meg. 2006-ban indult a projekt, és ahogy sokan mondják, ha van akarat, megy is a dolog. És ez írulunk is elmondható. Ahhoz, hogy hatékony és eredményes legyen a projekt, ahhoz politikai akarat és támogatás kell. Ez megvan. Fontos, hogy ne politizáljuk át ezt a munkát, ezt a projektet. Hogy ez az is fontos, hogy a szigeten maradhasson. Fontos, mert mind a két közösség problémáját igyekszik orvosolni a projekt. A bizottság konszenzusos döntéshozatalan működik, mert révén egyetlen képes működni, és az, a szemtanúk meghallgatása bizalmas módon történik, e, figyelembe véve a valóságot Cipruson. Tehát sok esetben a görög-ciprusi keresi a török-ciprusi, elveszett török-ciprusi embert. Tehát ez a jó hiszeműség, jó akarat és együttműködés alapján kell, működhetünk csak, ha eredményt akarunk elérni. Nagyon fontos szempontja ez a munkának ugyanakkor Ciprus jövője szempontjából is egyfajta modellértéket, modellt hozott létre a projektünk, amely akkor nagyon kényes. Többféle dimenziója van, politikai, humanitárius, finanszírozásbeli, emberi erőforrásbeli vetületei is vannak. Talán a pénzügyi a legnagyobb kihívás, jelen pillanatban legalábbis. Tudni, ez a projekt egy eleven élő dolog, úgy fejlesztjük ki, ahogy az igények felmerülnek, és úgy is módosítjuk, gyorsítjuk fel adott esetben, hiszen egy fél évszázados sebet kell begyűjtanunk, sok esetben a maguk a, a szemtanúk is meg, azóta meghaltak, tehát az idő így módon is szorít bennünket. Így kell tehát megtervezzük a projektet ennek figyelembevételével. Ezt persze úgy tesszük, hogy pénzügyi igényeket, pénzügyi tervezésre is szükség van, és pénzügyi támogatásra is természetesen. Négy szakaszban antropológiai azonosítás szakasz és a, a földi maradványok visszaadása a családnak. Ez a legérzelmesebb dolog, hiszen ilyenkor látják a családok először elveszett szeretteiket csontokgyanánt. a, ami a projektből hiányzik, ami nem létezik, az a, az a nyomozat, illetve az ügyészi szakasz, vagy vetület. Mint mondtam, ez egy élő projekt, változóban van, lassan kerülnek helyükre a dolgok, menet közben egyéni jelentkezés alapján lehet az Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordulni, és így kaphatnak az egyéni kérelmekre választ kaphatnak a bíróságtól a keresetekre, és akkor én esetben az ügyészség, illetve akár a rendőrség is nyomozást, vizsgálatot folytathat az adott esetekben. Ez is nagyon fontos vetülete a munkánknak, és ha visszagondolunk arra, hogy 50 éve történtek ezek a dolgok, fél évszázada, hát ahhoz képest az eredményesség és a hatékonyság nagyon jó. Örömmel mondhatom azt is, hogy az önök által adott pénzügyi támogatás nagyon jó célokat szolgál, és szeretném megköszönni még egyszer azt. Köszönöm. A harmadik szakértőn következik, Arisztotelusz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégáim azt hiszem már lényegében elmondták, hogy miről is van szó, még általános értelemben is. Először is szeretném megköszönni önöknek a meghívást, hogy felkértek arra, hogy ma ide látogassunk a szakbizottság elé. Nagy értékeljük, hogy érdeklődnek a projekt iránt, illetve hogy hozzájárulnak ezen humanitárius misszió működéséhez. A ciprusiak sokat várnak tőlünk, illetve a különböző nemzetközi szervektől is, mint például az Európai Unió. Még két-három témáról szeretnék beszélni. Arról, hogy a béketeremtés, a megbékélés szempontjából mennyire fontos ez a projekt, illetve a két közösség közötti együttműködés szempontjából. Aztán tudományos kérdésekről szeretnék beszélni hogyan is történik ennek a projektnek a tudományos oldala, illetve hogy milyen elképzeléseink vannak a jövőre nézve. Ilyen a jövő szempontjából igen fontos az önök segítsége. Nézzük a CMP működésének megbékélési vetületét. Elősegíti a két közösség együttműködése görög-ciprus, illetve török-ciprusi tudósok együttműködnek, együtt dolgoznak ezen a projekten. És ezt nagyra értékelik a politikai élet képviselői is a sziget mindkét részén. Példaértékű ez. Bármilyen területen, ahol konfliktusok lépnek fel, ez működhet az ENSZ főtitkára többször is említette dicsérő szavakkal ezt a projektet, és úgy nyilatkozott, hogy ez példaértékű, amelyet, amely mások számára követendő. Bizottságként kiválóan működünk együtt, és ezen humanitárius és humanitárius célkitűzésénket próbáljuk közösen megvalósítani. Nézzük a következő témát. Az eredményeken kívül a tudományos együttműködés a kihantolás területén új tudományos eredményeket is adott. A régészet, illetve az antropológia területén. Sok nemzetközi szervezet kereste meg a mi szakértőinket, kérte fel őket szakértői véleményre. Nem könnyű a feladatuk, de véleményünk szerint nagyon jó eredménnyel dolgoznak. A projekt eredményeit tekintve hogy na, az előttem szorok nagyjából ezt ismertették, de hadd mondjam el azt, hogy a legújabb szervezeti fellépésünknek köszönhetően jobb eredményeink vannak. Ugye minél több holttestet azonosítunk, annál nagyobb sikerrátával dolgozunk, és annál jobban hozzásegítjük az áldozatok családait ahhoz, hogy lezárjanak magukban egy folyamatot. Miután átszerveztünk magunkat, kapacitásunkat növelni tudtuk, és több eltűnt személy földi maradványait tudtuk visszaszolgáltatni a családoknak. Még hosszú út áll előttünk, a politikai akarat, az együttműködés nem elégséges ahhoz, hogy sikeresek legyünk. További forrásokra lenne szükségünk. Gazdasági válság alatt, alatt elhatalmasodhat a probléma gazdasági vetülete, úgyhogy próbálunk megoldást keresni. Reméljük, hogy különböző nemzetközi szervezetek segítségével, gondolok itt az Európai Unióra például, az Európai Unió egyébként nagyon szoros anyagon követi az eltűnt személyek sorsát, és az önök szakbizottságának segítségével ezen nehézségeket hát tudjuk majd hidalni. És még jobban hozzájárulhatunk a megbékéléshez, illetve ahhoz, hogy azoknak a fájdalmát enyhítsük, akik elvesztettek valakit. Ez, a, ez egy közös humanitárius cél, de természetesen mindennek politikai vetülete is van. Ezzel szeretném lezárni a mondandómat, és még egyszer köszönöm a meghívást. Elnök, köszönöm szépen. Az elnök mikrofon nélkül beszél. Most a képviselők tehetnek fel kérdéseket. Trianta Filidis úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném üdvözölni először is a CMP bizottság tagjait. Köszönet a sok kiváló eredményért, és örülök azért, hogy ilyen példás az együttműködés ebben az igen érzékeny, kényes kérdésben. Tavaly decemberben a Libe szakbizottság küldöttsége járt eh, Cipruson. Akkor döbbentünk csak rá arra, hogy ez a projekt micsoda munkát igényel, több szinten is. Együttműködés, nem politikai együttműködés, és más szempontból is. Érthető, hogy ehhez a munkához forrásokat is kell kapcsolni. Elnök úr, az lenne a javaslatom, hogy szakbizottságunk forduljon a költségvetési szakbizottsághoz, hogy a rendelkezésre álló és nem felhasznált pénzösszegek egy részét csoportosítsuk át. Ugye a török-ciprusi közösségnek van fenntartva ez az összeg. Csoportosítsuk át és segítsük ezzel a CNP bizottság munkáját. Tehát azt javaslom, hogy formális felkéréssel forduljunk a, szak, a költségvetési szakbizottsághoz, hogy ezt a plusz évi 300 ezer eurót tegyik elérhetővé. És így azt hiszem, hogy jobb eredményeket tudunk elérni. Ugye az idő sürget minket, ahogy jól értettem, a teljes projekt lezárása még évekig maradhat magára. Elnök úr, elnök úr, remélem feljegyezte azt, amit mondtam. és hogyha a szakbizottság hozzájáráláshoz van szükség, akkor talán tegye fel a kérdés a szakbizottságnak, hogy alkalomattá szavazhassunk róla. Elnök, köszönöm. Igen, igen, Tefélez úr, tudomásul vettem, Papadopuló asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ott voltam ezen a küldetésen, Cipruson tavaly, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy az eltűnt személyek kérdése elsősorban emberiességi kérdés, ami azt mutatja, hogy Cipruson ez a bizottság kiváló munkát végez. És nagyon szívmelengető azt látni, hogy ciprusi görögök és törökök együtt dolgoznak a közös jövőért. Évek óta azon dolgozom, ennek szentelen munkám jelentős részét, hogy megteremtsem annak a lehetőségét, hogy a bizottság katonailag ellenőrzött területeken is folytathassa tevékenységét. Ezt hangsúlyoztam az ENSZ képviselői számára is, amikor a ciprusi látogatáson voltunk. Nem tudom, hogy van-e valamilyen elképzelésük a jövőre nézve, illetve, hogy van-e olyan földrajzi térkép, ami megmutatja, hogy hol lehetséges az eltűnt személyek holtestének felelése. Vagyis, hogy valami alapján indokolta megtagadni a hozzáférést valamilyen területhez a bizottságnak, csak azért, mert az katonaság által ellenőrzött terület. A törökök Ciprus bizonyos területeit katonai ellenőrzés alatt lévő területnek minősítették, ezért nagyon nehéz ott kutatásokat végezni. Ez nagyon nehéz kérdés, szeretném tudni, hogy hogyan segíthetünk ennek megoldásában. Másodszor Törökországgal kapcsolatban. Az eltűntek kérdésével évek óta foglalkozunk, és Törökországot kötelezték arra, hogy tájékoztatást szolgáljon, szolgáltasson, és úgy látom, hogy ettől vonakodnak az adatszolgáltatástól és információszolgáltatástól. Előfordul, hogy Törökországban kell kutatásokat végeznünk, tehát nem Cipruson, nem Törökországban, és én azt szeretném, hogyha minden eltűnt személy sorsát fel lehetne tárni. Ez alapvető joga a hozzátartozóiknak. Az Európa Tanács és az Európai Unió azért vizsgálja ezeket a kérdéseket, hogy fel tudjuk tárni pontosan mi is történt. Nagyon érdekelne, hogy a bizottságnak, az ESB bizottságnak mi a megbizatása. A ciprusi újságokban megjelentek olyan híresztelések, hogy találtak koponyákat és csontvázakat, amelyekből arra lehet következtetni, hogy az illetőket kínzásnak tették ki. Ezekben az esetekben, amikor feltárták az illetőknek a sorsát, vagyis meg tudták állapítani, hogy mi történt velük, akkor azt írták a halotti kivonatba, hogy ismeretlen a halál oka. De ez nem igaz egy invázió esetében. Mind a görög, mind a török, ciprusiak számára nagyon lényeges, hogy a valós tényeket rögzítsék a halotti bizonyítványban. Köszönöm szépen. Hadi Georgiú. Hadi Georgiúnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniónak azért, hogy támogatja pénzügyi eszközökkel is az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság munkáját. Olyan kérdéskörről van szó, amelynek eh, jelentős a szimbolikus értéke nem csak Ciprus szempontjából, hanem az egész világ számára. A háborús konfliktus után eh, nagyon nehéz eh, a közösségek együttműködését biztosítani, különösen ilyen témában, vagy amikor, vagyis amikor felpróbálják deríteni az el, a háborúban eltűnt személyek előéletét, illetve hogy mi történt velük. Szeretnék gratulálni a három szakértőnek, kiváló munkát végeztek, egy korábbi munkatársukkal is találkoztam már, és éveken keresztül ő nagyon sokat tett ennek a folyamatnak a sikerért. Tehát gratulálok mindenkinek, aki részt vett ennek a munkának a véghezvitelében. Meggyőződésem, hogy az elvégzett munka olyasmi, amiről tájékoztatni kellene a ciprusi társadalmat. Úgy érzem, hogy egy kicsit elszigetelten dolgoznak. Bizonyára önök számára is problémát okoz ez az elszigeteltség, hogy a laboratóriumaik falai közé szorulnak. Ebben talán az Európai Unió segíthetne, népszerűsítve az önök munkáját, és ismertetve azzal, megismertetve azzal a széles közvéleményt. Azért tartom ezt fontosnak, mert ez példaértékű a tekintetben, hogy a közösségek hogyan tudnak együttműködni és megoldást találni problémáikra. Ciprus ebben a tekintetben példaértékű lehet. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az emberi szenvedés egyetemes jelenség, és nagyon jó volna, hogyha a török katonaság együttműködne ebben fokozottabb mértékben. Bizonyos vagyok abban, hogy vannak náluk dokumentumok, amelyek alapján meg lehet állapítani, hogy hol temették el a háborúban elhunyt személyeket, és gondolom, hogy ez nagyban előre mozdítaná a munkát. Olyan emberekről beszélünk, akik kockáztatják talán az életüket is, hogy az a bizottságnak információt szolgáltassanak, de talán még hasznosabb volna, ha nem csak a magánszemélyek által szolgáltatott információra támaszkodnának, hanem a török hadseregtől is kapnának tájékoztatást. Minden esetre gratulálok a nagyszerű munkájukhoz. Bronsz úr! Köszönöm. Nem tudom, hogy hány és milyen arányú eltűnt személy származik az egyes közösségekből? Mi az arány tehát a két közösség között? Van-e valami jelzés arra, hogy hányat öltek meg a hadsereg katonái, és hányat úgymond magánszemélyek, vagy pedig félkatonai milíciák? És azt is szeretném tudni, hogy a kutatásaik elményeképpen szereztek-e a, ö, valamiféle tudással, hogy milyen kritérium alapján választották ki a, a, az áldozatokat, kik voltak ezek az áldozatok voltak épp, és miért tölték meg őket. És lesz-e valamiféle jelentés a munkafolyamat végén, ami nyilván nem lesz nagyon közeli időpontban. Ugyanakkor egy költői kérdés is felteszek, le lehet-e zárni a sebeket még akkor is, hogyha megtalálják a holtesteket, miközben az észak, a sziget északi részét továbbra is megszállva tartják, és nem lehet eltemetni az északi templomudvarokban a holtesteket, hiszen a terület megszállva van. A, nyilvánvalóan a török kormány a felelős a megszállásért, és nem a török ciprióták, török ciprusiak, akikkel volt alkalman beszélni, és sokak bizalmasan elmondták, hogy ők ellenzik a megszállást. Nagyon helyén tartom, hogy mind a két közösség szerepet kapott ebben a bizottságban. Nem tudom, mennyi együttműködést bizt, nyújtott az északi török adminisztráció közigazgatás és a török kormány. Erre más képviselők is utaltak erre a kérdésre. Köszönöm. A Kleusz. Ευχαριστώ κύριε Köszönöm szépen, állnak úr. Három rövid megjegyzésre szorítkoznék. Először is. Abban mindannyian értünk, hogy nagyon nehéz munkát végeznek önök, nagyon érzékeny eh, az egész témakör. Ebben mindenki egyetért, azt hiszem és a Törökország részéről eh, elkövetett illegális invázió után nem tudjuk, mi történt az eltűnt személyekkel, görög ciprusiakkal, és persze a török ciprusi közösségnek is vannak áldozatai. Aztán egy rövid megjegyzés, egy pozitív megjegyzést, ha megengednek, hogy ezzel minősítsem a bizottságukat. Olyan bizottság ez, Mennek hatalmas lehetőségei vannak abban, hogy tanúskodjék az ENSZ képviselő és a két közösség képviselői szerepet kaptak benne, ezért lehet egy sikeres. Kérdésem úgy fogalmazható meg, én magam egyébként görög-ciprusi vagyok, nagyon fontos az, hogy ne politizáljuk át túlzottan e- ezt a kérdést, illetve a bizottság munkáját, ám néha fel kell tegyünk politikai kérdéseket. A kérdésem pedig az, hogy a, a török állam együttműködik-e önökkel. Ugye hallhatunk nyilatkozatokat, amelyek alapján világos, hogy az eltűnt személyek egy, némelyikének mi volt a sorsa. Van vannak olyan területek a Ciprusi szigeten, ahova nem lehet bejutni, amelyeket katonai területnek minősítenek. Törökországgal igyekeztek -e, sikerült-e valamiféle támogatást kapni a török féltől? Vagy ígéretet ilyenre, hogy bejuthassanak ezekre a területekre? És ott kutassanak. És hány személyt tudták bebizonyítani hogy a háború alatt ölték meg őket, és hát az invázió során is kik voltak azok, akiket úgymond meggyilkoltak, nem a katonai műveletek során, hanem azon kívül. Köszönöm, mivel az idő szalad, gyorsa, gyorsan teszem fel a kérdésemet. Én is tagja vagyok a tagja voltam a ciprusi delegációnak tavaly, és nagyon nagy benyomást tett rám, milyen nehéz körülmények között végzik a munkáikat. Szerintem mindenki nagy hatást gyakoroltak, minden delegációs tag ott ról mondhatom, hogy nagyban támogatjuk az önök munkájának folytatását. Akkor is az Európai Unióban ugye kevés a pénz jelen pillanatban, elég korlátosak a forrásaink, de Tilanti Félix kollega nagyon pontosan fogalmazott, hogy azért vannak felhasználatlan, megcsapolatlan forrásaink, nagyon fontos volna ezeket felhasználni, már csak azért is, mert a sziget két felét hozza közelebb egymáshoz. Úgy hallottam, hogy a török föl nem akarja megnyitni az archívumokat, és nem engedi be a kutatókat a katonailag, meg, katonailag minősített területekre. a török holott az is fontos, munkájának fontos része, hogy a török ciprusiak kapjanak tájékoztatást eltűnt családtagjaikról, hiszen nem kevés török ciprusinak a földi maradványát találták meg. Tehát éppen ezekben a katonai övezetekben is nagyon sok sír, sír van, illetve és a török hadsereg is megkenyíts a, a levéltárjait, és az is fontos, hogy tovább tudjuk finanszírozni az önök munkáját. Ebben eh, komoly lépés lehet az állásfoglalás elfogadása. Olyan békeprojekt ez, amely mindenki részéről támogatást is eh, kell kapjon, annál is inkább rendkívül nehéz. Eh, ez a munka is rendkívül nehéz kikerülni a, a, a politikai területet, eh, hogy nehogy átpolitizálják a munkát. Különösen most, amikor a török fél rendkívül érzékeny bármiféle kritikával szemben. Ez is fontos, hogy hát tesz, hogy ne politizálják át a munkájukat. Oké. Okay. Köszönöm. Sok kérdést hallottunk, és természetesen értettem Priam tafilidis úr kérését, nem először hangzik el ez a kérdés, Nos, a költségvetési folyamatban dől el, ugye, hogy a költségvetés egyes összegeit milyen célokra csoportosítjuk át, vagy szánjuk. Ugye az Európai Parlamentnek is szerepe van ebben. Ilyen bonyolult módon dől el az Európai Unió által finanszírozott különböző projektek pénzügyi támogatásának sorsa. Az emberek szeretteiket keresik, szeretteik földi maradványait a ciprusi megosztottság realitásában. Tehát nagyon fontos az, hogy az eltűnt személyeket valamilyen módon megtaláljuk. Itt az ideje annak, hogy meghallgassuk a válaszokat. Kérem tehát a vendégeinket, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. Nincs sok időnk. És nekem az ülés után rögtön el kell szaladnom a litván elnökség való egyeztetésre. Tessék válaszoljanak. Köszönöm szépen, hölgyem és uraim! A kérdéseik mutatják, hogy nagyon sokat tudnak a témáról négy kérdéscsoportot állítottam fel, a katonák ellenőrző területekhez való hozzáférés, az igazság, illetve az ará, a halálesetek mögötti e, igazság volt-e kínzása, vagy nem. Vegyük, vigyük ki, a, hozzuk ki a laboratóriumokból ezt a munkát, és tájékoztassunk. Ezek voltak a legfőbb kérdések. Hát kaptunk egy kérdést, hogy melyik közösségből hány hány személyt sikerült föl megtalálni. Nos, 338 görög-ciprisi áldozatot találtunk, 15.090 volt az eredeti arány, az eredeti szám, tehát 20% között vagyunk, és 70 török ciprusi áldozatot találtunk 502-ből, ez egy alacsonyabb arány. Úgyhogy nem tökéletes az egyensúly. Északon több görög-ciprusi találtunk, mint, mint török-ciprusi délen. Próbáljuk az egyensúlyt megtartani a holtestek felkutatásában és hát próbálunk megfelelni a lakossági adatoknak. Nagyon nehéz ezt elérni, hogy Gücsük asszony továbbra is megkapja a támogatást a török ciprusi hatóságoktól, illetve a török katonaságtól. Első válaszom. A halál körülményei. Mandátumunk nem szól arról, hogy elemezzük a halál körülményeit, a halál okát, ezt nincs olyan kötelezettségünk vagy olyan feladatunk, hogy a halál okát feltüntessük. Cipruson van valami, ami mondjuk a Balkánban nem, Balkánon nem létezik. Az ügyészek megegyeztek abban, hogy a tanúk, akik nekünk tanúskodnak, tehát ezen tanúkkal szemben nem indulhat büntetőeljárás. A feladatunk tehát az, hogy megtaláljuk a földi maradványokat, és ezeket visszajutassuk a a családnak. Minden, minden bizonyítékot meg, megőrzünk, például a lőszer hüvelyeket is. Minden kérdésre természetesen válaszolunk, de ballisztikai elemzést nem végzünk, tehát nem tudjuk, hogy közelről vagy távolról lőttek le egy szemét. Aztán következő kérdéscsoport katonai területekhez való hozzáférés. Fogalmazunk pontosan. A CNP 2006 óta konkrét katonai területek esetében 22-szer kért engedélyt, tehát ahhoz, hogy hozzáférjünk ezekhez a területekhez. Minden egyes alkalommal megkaptuk az engedélyt, oda tudtunk menni, lépésről lépésre haladunk. Mindenkünk az a elképzelés, vagy az a célunk, hogy oda jussunk a területekre, lassanként végezzük a munkát, fokozatosan. Először a katonai táborukat először jutottunk el egy katonai táborba, ott is találtunk holtesteket, Arisztotelusz úrral és Gücsük asszonyon zárt ülést tartottunk, és meg fogjuk beszélni, és megbeszéltük, hogy hogyan járjunk el a katonai területek esetében. Megegyezésre jutottunk, hogy hogyan haladjunk, pontosan milyen katonai területekre kérvényezzük a hozzáférést, milyen sorrendben, és így fogunk eljárni. Tájékoztatás, illetve úgymond reklámozás vagy információ nyújtás. Az Európai Bizottság ugyanúgy gondolkodik, ahogy önök. Kezdeti párbeszédeket folytatunk arról, hogy hogyan lehetne egy könyvet, illetve egy fénykép kiállítást tartani Cipruson, vagy itt Brüsszelben, mondjuk a Luxemburg téren. Most kezdődtek ezzel kapcsolatban tényleg a tárgyalások. Ez aztán fontos lenne erről a projektről tájékoztatni a ciprusi iskolákat, hogy ők is ismerjék ezt a projektet, hogy a közösségek értsék azt, hogy mennyire fontos ez a, ez a munka mindkét közösség szempontjából. És az emberi szenvedés, mint mondtam, egyetemes attól függetlenül, hogy valaki görög vagy török-ciprusi. Gücük asszony. Köszönöm szépen, a legtöbb kérdésre válaszoltak, de hadd éljek én is néhány megjegyzéssel. A török oldal képviseletével kapcsolatban is kaptam egy kérdést, most én vagyok ennek az élő példája. Én képviselem a török-ciprusi oldalt. Ez egy olyan projekt, amely mindkét közösséget érinti, tehát nyilván a török oldal képviselete nélkül nem működhet. Számos módon támogatom a projektet. Aztán a halotti bizonyítványokról is kaptam egy törvény, kaptam egy kérdést. Mindegyik oldalnak megadjuk a halotti bizonyítványokat, bizonyíték, bizonyítványokat, és ők töltik ezt ki, tehát a két közösség tölti ezt ki, nem tudjuk, hogy mit írnak rá. Vannak arról statisztikai adataink, hogy hányan hiányoznak. A török ciprusi oldalon mindenki polgári személy, a görög ciprusiak ról elmondhatjuk, hogy a férfiak, férfi áldozatok esetében 55% katonai katonaságban dolgozott, és 23% a nők és a gyerekek aránya. Köszönöm. Arisztotelusz úr. I think many points were covered. I... Nagyon sok témára kitértek már a bizottság tagjai. Úgy látom, hogy nagyon a jövőbe tekintenek a felszólalók a finanszírozással kapcsolatosan. És persze tudniuk kell, hogy milyen nehézségeket jelent a projekt számára a források előteremtése. Természetesen ellentmondásos kérdés a katonai területekhez való hozzáférés. Nem olyan egyszerű kérdés ez, úgy döntöttünk, hogy inkább a jövőre próbálunk koncentrálni. Arról is volt már szó, hogy meg kell határozni, hogy mely területek katonai területek, és megpróbálunk engedélyt kérni a hozzáféréshez ezekhez a területekhez. Reméljük, hogy haladást tudunk elérni ebben a tekintetben, és mivel én szólhatok utoljára, még egyszer elmondanám, hogy nagyra értékeljük a szakbizottság érdeklődését, és folytatjuk a munkánkat, humanitárius munkánkat, és a békéért való munkálkodásunkat Cipruson. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy eh, ennek az eszmecserének a céljait eh, sikerült elérnünk, eh, de még egyszer megkapja Georgi úr a szót. Rodisa, ean ο τουρκικός Strasbourg in να ανοίξει τα Én rákérdeztem arra is, hogy a török katonaság dossziéihoz, archívumaihoz hozzáférnek-e, annak megállapítására nézve, hogy hol temették el a az áldozatokat. Any answer, please? Tudnak-e választ adni erre a kérdésre? Jelen pillanatban, mint már említettem, van egy hosszú listánk olyan katonai területekről, ahol komoly jelzést kaptunk arra, hogy esetleg emberi maradványok lehetnek ott, erre koncentrálunk elsősorban. Ami a török archívumokhoz való hozzáférést illeti, tudom, hogy többször feltették már Strasbourgban is ezt a kérdést. A mi bizottságunk még nem intézett ilyen kérést a katonasághoz, mert elsősorban, mivel korlátozottak az erőforrásaink és az emberi erőforrásaink is, inkább a temetkezési helyekre koncentrálunk, nem az irattárakra. Én a Balkán térségben is dolgoztam a KFOR archívumokból. 18 ország küldött 1999-ben Koszovóba csapatokat, és hozzáférést kaptunk a katonai iratokhoz. Ezek nyugati országok voltak plusz Oroszország, és három emlékeztető után önök szerint eh, hánytól kaptunk eh, engedélyt hozzá, dokumentum hozzáférésre? Három ország eh, reagált egyáltalán. A katonai irattárakba nem szívesen engednek betekintést, ez igaz az egész világra. Nem hiszem, hogy a NATO szívesen és könnyedén hozzáférést ad az irattáraihoz, úgyhogy elsősorban pontosan emiatt inkább a temetkezési helyszínekre összpontosítunk, elég hosszú listánk van. Elnézést így az elnök, hogy félbe kell szakítanom, de nyomás alatt vagyok. Siker, sietnem kell a litván elnökséggel tartott megbeszélésre, és ha jól tudom, a tolmácsok is csak fél hétig voltak szolgálatban, úgyhogy már néhány percet ajándékba kaptunk. Köszönöm szépen mindenkinek a közreműködést.